I think we can start. De megkezdhetjük. Folytatjuk az ülésünket. Antrimatis urat, aki Lettország közlekedési miniszterként a soros elnökséget képviseli, bemutatja a programjukat. Örülök, hogy itt van, Matejsz úr, parancsoljon önél szó. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselek! Nos, örülök, hogy itt van a körünkben, és bemutathatom a lett elnökség prioritásait a közlekedés területén. A Lettország történelmi jelentőségű elnöksége egy nagyon fontos pillanatban kezdődik Európa számára. Új összetételű Európai Parlament és új ambiciózus Európai Bizottság jött létre. Az európai gazdaság lassan kilábal a gazdaság és pénzügyi válságból. Ugyanakkor új geopolitikai kívásokkal kell szembenéznünk. Az egyik transzverszális prioritása az elnökségünknek a gazdasági növekedés fellendítés Európában. A közlekedés bizonyosan a legnagyobb hozzáadott értékel bíró gazdasági ágazatok egyike, és nagy növekedési potenciált rejt magában az infrastruktúra, a közlekedési csomapatok létrehozása bizonyosan nagy jelentőségű. Nagy európai kezdeményezéseket indít majd a lett elnökség, amelyeknek kihatásuk van a közlekedési ágazatra. Itt van például a pénzügyi csomag elfogadása, ahol a közlekedési ágazat az egyik legnagyobb prioritás. A Connecting Europe Facility lehetővé teszi majd az európai közlekedési ágazat megerősítését. A közlekedési összekapcsolás révén a legnagyobb hozzáadott értékű projekteket részesítjük majd előnyben az európai gazdaság számára. Ezek a közlekedési ágazatban különleges feltételeket teremtenek. Itt van például a kőolajpiac fluktuációja, amelynek geopolitikai vetületei is vannak, és kiadtak a közlekedési ágazatra. Az ázsiai és európai szárazföldi folyosó kiépítése úgy szintén ilyen, amely nagy kívás elé állítja a közúti közlekedés és a tengeri hajózás ágazatát. Nos, hölgyeim és uraim, a közlekedés továbbra is saralköve a versenyképes európai gazdaságnak. A geopolitikai jellemzőink, illetve a globális piac kihívásai okán egy olyan európai rendszerre van szükségünk, amely fejlődésorientált, kiegyensúlyozott és biztonságos, és amely innovatív logisztikai rendszereken alapul. Ez egy közös kihívás, ugyanakkor egy szükségesség is. Az elnökség tehát olyan jogalkotási kezdeményezéseket indít, amelyek a közlekedés és a logisztika területein fenntartható megoldásokat eredményeznek. A közlekedés a közútról a vasútra való áthelyezése a forgalomnak az egyik fő kezdeményezés. A közúti közlekedés esetén hatékony és biztonságos áruforgalmat kívánunk megvalósítani, amely lehetővé teszi a polgárok és a vállalatok részére, hogy aktívan részt vegyenek ebben. Az elnökség egyik prioritása az európai vasúthálózat megerősítése. A negyedik vasúti csomag programja alapvető az egységes európai közlekedés hálózat kiépítése szempontjából. A csomagon végzendő feladatok vagy munkák az egyik prioritásait jelentik az elnökségnek. Az elnökség kész a kihívásokkal való szembenézésre. Az intézményközi tárgyalások eredménye a technikai pillérrel kapcsolatosan az egyik prioritásunk a közlekedés területén. A negyedik trialógus január végén nagy alkalom lesz arra, hogy elmélyült vitákba kezdjünk a kompetencia megosztást illetően a vasúti ügynökség és a nemzeti biztonsági hatóságok között, amelyek biztonsági tanúsítványokat bocsájtanak ki a vasútárságok részére. A technikai pillér előrehaladása a piaci pillérhez tar- kapcsolódik, Az orosz elnökség alatt megkezdett tárgyalások folytatódnak majd a tekintetben a lett elnökség időszak alatt is. Szándékunk az, hogy a piaci pillért illetően is előrelépjünk, és az az új kompromisszumos szöveg, amelyet bemutattunk a tanácsnál a két javaslatot illetően, ez a PSO és a, az irányítás tárgyában készült szakbizottsági elnök úr, hölgyeim és uraim, a negyedik vasúti csomag jelentéstevői. Az elnökség nagyon örül annak, hogy a tanács és a parlament szintén előre kíván lépni ezen év első fél évben ezzel a csomaggal kapcsolatosan. A lett elnökség nyitott, világos és pragmatikus megközelítést javasol. A három intézménynek a következő hetekben meg kell határoznia a jó munkamódszereket ezen a területen, a technikai pillért illetően nem csupán a függő kérdések megoldására lesz lehetőség, hanem a tárgyalások lezárására is, eh, ezen összetett csomagot illetően a lett elnökség ideje alatt. A tanácson belül folytatódnak a munkák a csomag valamennyi részét illetően. Konstruktív és pragmatikus megközelítésre számítunk a parlament részéről a viták során, és az lehetővé teszi, hogy a technikai pillérről a tárgyalásokat lezárjuk, és a tanács így módon a ö, technikai pillért, illetve a tanácson belül megoldásra juthat. Ami a ö, szárazföldi közlekedést illeti, köszönjük azt a konstruktív megközelítést az önök részéről, amely lehetővé tette az olasz elnökség számára, hogy a méretekkel és tömeggel kapcsolatos irányelvet előre vigyék, illetve a határokon átnyúló szankciókkal kapcsolatos irányelvet is le tudták zárni ez nagy szint, magas szintű védelmet jelent a nemzetközi közúti forgalom valamennyi használója számára, és hatékonyabb, illetve aerodinamikusabb járműveket tesz lehetővé. A határokon átnyúló közlekedésben a szankciók kiszabására is lehetőséget nyújt. A közlekedési miniszterek tanácsát illetően szeretném felvetni a biztonsággal, a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos kérdéseket. Megállapíthatjuk, hogy a vállalatok nem vesznek teljes mértékben részt a közúti közlekedéssel kapcsolatos problémák megoldásában. Fel kellene hinni a lakosság figyelmét a különböző kressz szabályzatok betartására az egyes tagállamokban. Jelenleg a tanácson belül zajlik a munka a légi közlekedéssel kapcsolatos dosszié tárgyában is. Az egységes európai légtér kettő dosszéval kapcsolatosan és a szlotokkal kapcsolatosan. A Gibraltári kérdés blokkolja ezeket a munkákat, és nagy valószínűséggel ezt nem tudjuk majd elnökségünk ideje alatt megoldani. Valamennyi tagállam, illetve a bizottság és a tanács konstruktív megközelítésre számítok, hogy ezt a kérdést sikerüljön megoldani és a lett elnökség továbbra is dolgozni tudjon a még függőben lévő dossziékon. Az elnökség megkezdte a munkát a légi jogokkal kapcsolatos dosszín, hogy kompromisszumot találjon a függőben lévő kérdéseket illetően. Az elnökség célja, hogy jelentősen előrelépjünk a tagállamokkal folytatandó tárgyalásokban. Bizonyos vagyok abban, hogy a drónok jelenthetik a jövőnket, és politikai tárgyalásokat kezdünk ezen témakörben. Az elnökség az Európai Bizottsággal március 5-én, 6-án Rigában egy nagy, magas szintű konferenciát szervez a drónok tárgykörében, hogy a jövőbeli kihívásokat magas szinten meg tudjuk vitatni Luksemburgā. Latvijas prezidentūra turpinās strādāt pie apritē esošiem. A lett elnökség továbbra is dolgozik azokon megállapodásokon, amelyek még nem zárultak le, le a légi közlekedés területén. A lett elnökség dolgozik azon, hogy az európai légi közlekedés versenyképességét javítsa, az egységes piacot beteljesítse, és hogy harmadik országok szemmel is versenyképes maradjon ez az ágazat. Fontos a, nem csupán a tagállamok bekapcsolása a rendszerben, hanem valamennyi polgár szemre hozzáférhető kell tenni a légi közlekedést. Nos, a multimodális közlekedési paradigma az RTT hálózatban is tükröződik, mely hálózat egy alap hálózat, és garantálhatja az európai gazdaság versenyképességét a márciusi e, tanácsülésen is felvetődik majd ez a téma. Az STT hálózat kifejlesztésén dolgozunk, és megpróbáljuk engedélyezni a szükséges beruházásokat ezzel kapcsolatosan. Az éves növekedési jelentés nyomán lesz egy miniszteri tárgyalás az európai szemeszter e, során, illetve a 2020-as stratégia fél felülvizsgálat alkalmával ehhez a közlekedési miniszterek is hozzájárulhatnak majd egy tágabb kontextusban. Visszatérünk majd ezen fontos kérdésekre júniusban, amikor is Rigában eh, az Európai Bizottsággal megszervezzük a 2015-es RTLT napokat. Ez alkalom lesz arra, hogy vitát folytassunk a beruházási projektekről, és eh, szeretném kiemelni, hogy ez a stratégiai beruházási alap létrehozásával még nagyobb jelentőséget nyer. A balti államok vasúthálózata más nyomtávú, mint Európa többi részé, és és mindenféleképpen a Rail Baltica projekt keretében kell majd erre megoldást keresni. A lett elnökség támogatja a hiányzó összekapcsolódási pontok létrehozására irányuló projekteket, hogy ezen vasúthálózatot az európai hálózathoz lehessen kapcsolni. A lett elnökség április 29-én 30-án Rigában közlekedési miniszteri találkozót szervez, hogy együtt vitázhassunk a vállalat és az ágazat képviselőjével az európai, illetve ázsiai kontinens összekapcsolásával kapcsolatos projektekről, illetve a határokon átnyúló stratégiai tervezéssel ezen ágazatban. A multimodális közlekedési hálózat létrehozása administratív szempontból és infrastruktúrális szempontból nagy jelentőségű, illetve a közútról a vasútra, illetve a hajózási módozatra szeretnénk áthelyezni a forgalom egy részét. Csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását is ebben az összefüggésben. Az elnökség már megkezdte a munkát a technikai normákkal kapcsolatosan a belvízi hajózás területén, ez egyik stratégiai elemet képez a Nayades csomagban. Megpróbálunk gyors előrelépést elérni, ugyanakkor minőségét is ezen technikai jellegű dossziéval kapcsolatosan. Az elnökség folytatja mindennapi munkáját, amely az Európai Unió érdekeinek támogatása hoz szükséges nemzetközi szinten a közlekedés ágazatában. Olasz partnereinknek köszönhetően a tanácsban elértünk egy kompromisszumot ez e- egy általános megközelítéssel kapcsolatosan, amely a kikötőkre irányul. Ezt a munkát folytatni kell, hogy egységes és elfogadható jogi keretet találjunk valamennyi tagállam számára, amely egy nyitott és igazságos versenyképességet biztosít, és megfelelő átláthatóságot a kikötők működését illetően. Ugyanakkor a regionális jellemzőket és a történelmi fejleményeket is figyelembe kell venni, valamint a kikötők különböző gazdasági társadalmi fontosságát az egyes országokban. Horizontális kérdésekről szólva szeretnék kitérni arra, hogy milyen fontos a mobilitási terv a hosszú távú közlekedési stratégiánkban. Javítani kell a közlekedési rendszert, a különböző közlekedési módozatokat integrálni kell, és egy hatékony logisztikai rendszert kell létrehozni. Fontos a gyalogos közlekedés, a kerékpáros közlekedés támogatása, hogy fenntartható közlekedési modellt tudjunk létrehozni, és egy intelligens közlekedési rendszer megvalósításához járunk hozzá. Nos, az elnökség kész arra, hogy egy olyan megállapodást hozzon létre, amely a vasúti statisztikákat szabályozza. Végezetül szeretném kiemelni, hogy a lett elnökség pragmatikus és konstruktív módon dolgozik a tagállamokkal és a parlamenttel nagyon gazdag, sok kezdeményezést tartalmazó programunk van. A Juncker Bizottság elképzelésére támaszkodva, amely a növekedést, a fenntarthatóságot, a versenyképességet szorgalmazza, csak a parlamenttel együtt találunk majd jó kompromisszumokat, és érjük el a jobb szabályozást a polgárok és európai vállalkozók érdekében, hogy ezek az európai egységes piac közlekedési előnyeiből profitálni tudjanak. Köszönöm. Ja, danke schön. Köszönöm szépen, Máté úr, ezt a kimerítő tájékoztatást. Mit terveznek az elnökség során? Megteszünk mindent, annak érdekében, hogy jó együttműködés révén hozzájáruljunk egy jó eredmény eléréséhez. Először a koordinátorokat fogjuk meghallgatni, két percen, két, két percet kapnak fejenként, ezt után, után ön reflektálhat ezekre hozzászólák, és azt jönnek a többiek. Majd is végén ő megkapja a zárszót. Wim van de Kampal kezdem tehát. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. A néppárti frakció nevében szeretném üdvözölni miniszter urat és stábját itt a közlekedési szakbizottság körében. Nagyon sok sikert kívánok neki, és egy kis örömöt is abban a munkában, amely előttünk áll az Európai Unió érdekében. Saját tapasztalatom az, hogy a kicsi országok sokszor gazdagabbak, mint a nagyállamok. A nagyállamok általában büszkék, az a, nem igen tudnak kompromisszumokat kötni, ám a kicsi országok sokkal inkább jeleskednek a kompromisszumokban, sokkal jobban tudnak eredményeket elérni sokszor. Emlékszem a negyedik vasúti csomagra vonatkozó javaslatára, akkor azt mondtam az elnöknek, sajnálat, hogy milyen kár, hogy változás áll be, és nem tudjuk egyenesen továbbvinni a csomagot, aztán informális pár megbeszéléseket folytattunk a házban a nagy vasúti eh, vállalatokkal, mint a német vasúttal, meg a többiekkel. Örülök annak, hogy a politikai pillér tovább fejl további fejlesztésére koncentrálnak majd, és nem csak a technikai ö, eh, lábra koncentrálnak. Tehát talán Marinescu kollégámnak lesz még valami mondandója jól tudjuk, hogy a nagy geopolitikai kapcsolatok az Egyesült Királyság és Spanyolország között sok sulodást okozhatnak, ám az nem elfogadható, hogy két éve már elakadt a teljes légiforgalmi dosszié, azért, mert a politikai ö, disputa elakasztotta az egész ügyet. Szeretném, hogyha a miniszter úr is figyelme lenne e kérdés feladásának szükségességére. Aztán a Juncker tervben való beruházások ö, általában ez csak akkor lehet sikeres az a Juncker terv, hogyha a tagállamok csatlakoznak hozzá. Ön, kérdésem ez, ön hogyan fogja meghívni a tagállamokat arra, hogy ők is ruházzanak be, szálljanak be a Juncker tervbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ismail Ertugi a szó most. Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni, miniszter úr, önt itt az Európai Parlamentben, a Szocialista és Demokrata frakció nevében szeretnék sok sikert kívánni az elnökségükhöz. A korábbi elnökség során is már volt alkalmunk eszmét cserélni önnelnökkel a prioritásaikkal kapcsolatban, egyeztetni volt alkalmunk. Szeretnék most röviden szólni e fontos vasúti dossziéról, vasúti csomagról. Miniszter úr, nem titok az, hogy a politikai része ennek nagyon komoly viták tárgya, a tagállamokon belül is, és eleddig itt a parlamentben támogattuk azt a megközelítést, hogy csomagként tárgyaljuk az egészet. Ön mit tesz annak érdekében, mit tesz akkor, hogyha azt látja, hogy mondjuk a márciusban a következő közlekedési miniszterek tanácsán továbbra sem sikerül politikai megoldást találni, nem sikerül dűlőre jutni, és továbbra is emiatt akad, elakad a technikai rész továbbitele. Ekkor mit tenne? Esetleg ketté választaná a két rész, hajlandó lenne erre? Másodszorban, miniszter úr, jelenleg az Európai Unióban tudomásul kell vennünk bizonyos problémákat a szociális területeken, például a Norvég légitársaság vég végső soron az európai légteret használja olyan munkavállalókkal, akik sem az európai sztenderdeknek, sem eh, béreknek, sem jogoknak nem megfelelő szerződéseket köt velük. Mi a helyzet a teherautó sofőrökkel, a spedíciós logisztikai vállalatokkal, ágazattal. Nagyon sok itt a jogsértés, a, a visszaélés, ön a, ezen a szociális betületével a közlekedési ö, politikának milyen módon kíván majd foglalkozni. Ezen kívül nagyon sok sikert kívánok ezek mellett a következő hónapokra. Köszönöm Robert Zilla a következő. Um, Köszönöm, én is örülök neki, hogy itt van a miniszterünk, és remélem, hogy az elnökség sikeres lesz nem csak azért, mert eh, magam is lett vagyok, hanem azért, mert az önelőadása eh, azt eh, bizonyítja, hogy nagyon komplex rendszert alkotnak a prioritásaink. Ami a beruházási tervet itt illeti, arra kérném önt, hogy győzze meg a tanácsot, hogy ez rendkívül fontos kérdés, és már júniusra operatívnak kell lennie ami pedig a profitérdekeltséget illeti, az nem válik-e a hátrányára azoknak a projekteknek, amiért mi ebben a bizottságban felelősek vagyunk, illetve hogy nem eredményezi-e azok a koncentrációját a projekteknek olyan országoknak, olyan országokban, amelyek profitábilisebb hírben állnak, vagy tudnak jobban gazdálkodni az üzleti haszonnal, gondolok itt Németországra, Franciaországra, Olaszországra ami pedig a Connecting Europe Facility-t illeti, itt nem lát-e kockázatot, hogy hangsúlyváltozások történnek az elnökségi trió programjában is történtek erre utalások. A következő problémakör az a szociális dömpingnek nevezett jelenség, Amely kapcsolatban megint felmerül az, hogy hogyan érinti ez a közúti hálózatainkat, illetve hogyan működik a, a rendszer akkor, amikor például Németország meghatározza a minimál jövedelmet a saját területén, illetve a minimálbért a saját területén, miközben ugye más országokban más szinten vannak a jövedelmek. Nyilvánvaló, hogy én magam eh, sem eh, fizetek Lettországba ugyanannyit az asszisztensnek, mint amennyit eh, egy német képviselő fizet Németországban élő asszisztensének. A ez gyakorlatilag itt felveti a piac sérülékenységének veszélyét és ez következményekkel járhat. Köszönöm. Köszönöm, Gezine Meissner. Köszönöm. Elnök úr, és én is szeretném üdvözölni a miniszter úr, a liberálisok nevében és sok sikert kívánok, meg jó együttműködést, ha még előttünk álló trilógusok során meglátjuk, mire jutunk. Sok dolgot elmentett a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban, sokat nem beszélek, mert Bilbao képviselő kollégám majd biztos beszél róla, aki jelentéstevője, a European Sky meg általában a légiforgalom ügyében teljesen egyetetek önnel, fontos, hogy a versenyképességünket megvédjük Európában. Ám felmerül a kérdés, nem sokat tehetünk, hogyha nem az ön kezében vannak a döntések, a nemi kezünkben. Úgyhogy ez ügyben is reméljük, hogy át valami történik. A TNT, a CEP és a Juncker terv ügyében is elmondott egy pár dolgot, szerintem fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy lehet a projektkötvényeket bevetni, hogy lehet egy katalizátor hatást elérni, mert nagyon sok pénze van a szükség a közlekedés ágazatban, és örülök, hogy a belvízi hajózást is kiemelte, mert újra is újra elmondom, nagyon jó belvízi hajócsőnk vannak, kevesebb pénz kéne ezek kiépítéséhez, felújításához, mint mondjuk a vasútéhoz, gyorsan lehetne haladni ezek felújításával. Még három dolog, a kapcsolatban a konkrét kérdésem az első statisztikai adatok a vasút és a belvízi hajózás tekintetében. Mit gondol, mikorra lehet ebben előrelépni? Először, ugye az, az olaszok már majdnem készen álltak, és a tanács aztán mégsem fogadta el az anyagot, remélem, hogy több sikerül ezt önöknek az olaszoknak. Aztán a minimálbér ügyében én német vagyok, Lettország vajon szintén annyira érintett, és annyira izgatott úgymond, mint Észtország és Csehországok, és hajtóban reagáltak ma is, harmadsorban ezért januárjában a balti tenger esetében 0,1%-os emissziós rátát adtak ki, ön ez egyetet ezzel. Köszönöm, Alia Kilőnen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvä. Köszönöm. Én is üdvözlöm a minisztert bizottsági ülésünkön. Leginkább sok erőt és pozitív hozzáállást kívánok önnek a munkájához. A vasúti csomagról már volt szó. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás most előttünk. Minden eh, szolgáltató nyomás alatt van, és én azt remélem, hogy eh, nyárra elérjük a várt sikert. Különösen ami a műszaki pillért illeti, én arra számítok, hogy ott sikerül egy kellemes meglepetésben részesíteni magunkat, és a parlament a mandátuma végére ezt a csomagot el fogja tudni fogadni. Ami a szociális dömpinget illeti a közlekedési ágazatban, ugye a legnagyobb kívás ott az az, hogy hogyan lehet egészséges versenyt létrehozni az európai piacon, hogyan lehet tehát a versenyt egészségesebbé tenni, és hasonló játékszabályokat, vagy egyenlő játékszabályokat létrehozni a különböző szereplők számára. Felmerül a kérdés az, hogy Lettország hogyan látja a közlekedés jövőjét a felhasználók szempontjából, illetve hogyan lehet a közlekedési ügyeket közelebb vinni a felhasználókhoz, az utasokhoz, fuvarozókhoz. Madeli. Köszönöm, Karim Adeli. Monsieur le ministre, bienvenue euh, dans notre... Köszönöm, miniszter úr, euh, üdvözlöm Önt a zöldek euh, nevében. Azt remélem, hogy siker koronázza majd az Önök elnökségét. Néhány kérdést feltenném. A Juncker tervvel kapcsolatban kérdeznék először. Ugye ott 315 milliárdról beszélnek, de valójában csak 20 milliárd van ebből garantálva, és E, igazándiból e, itt van egy három 3,3 e, milliárdot visszavontak az RTRT-től. A kérdésem az, hogy hogyan lehetett, hogyan lehet a Connecting Europe Facility-t becsatornázni a Juncker tervbe. Számítunk önökre ugyanis, és azt szeretnénk, hogy ha az együttdöntési eljárást alkalmaznák a döntéshozatalban. Egy másik kérdés, amit feltennék önnek, tavaly év végén évvégén egy klímaváltozási nagy konferenciára számítunk. a közlekedési ágazat Eh, ezt eh, figyelembe kell, hogy vegye, mint, eh, mint veszélyt. A közlekedési ágazatban szükség van változásokra, különben annak hozzájárulása az ilyen gázkibocsátáshoz arányosan növekedni fog. Kenyete biztos is beszélt erről. A mm, kérdés konkrétan az, hogy a lett elnökség mit fog tenni a klímaváltozás ügyében, egy valódi menetrendet készítenek-e, és összekapcsolják-e a közlekedés ügyét a klímaváltozás elleni fellépéssel. Harmadik kérdésem. Nos, önök azok az elnökség, amelyek a, kiválasztják a projekteket az európai mechanizmusban. Megvan-e az elkötelezettségük arra, hogy a kritériumokat kidolgozzák. Itt egy projektre térnék ki konkrétan, ami szerintem nem túl hasznos, és mégis hatalmas összeget emészt fel. E, kérdés az, hogy valóban hajlandóak-e az városi mobilitás vonatkozásában egy igazi európai stratégiát kidolgozni. Köszönöm, egy kicsit tovább húzta, és így másokat károsított időben. Kíván most miniszter úr a koordinátokra válaszolni, és aztán egy után lesz egy második forduló, és a végén zárszó lenne. Ha egyetért, akkor így járunk el. Ha tudja, fogja kérem rövidre. Parancsoljon. Ja, liels paldies par, par komentāriem un uh, arī labu vēlējumiem. Köszönöm szépen ezeket a kommentárokat. Nos, kérdéseik rendkívül jelentősek és aktuálisak. Megpróbálok majd válaszolni ezen kérdésekre, csokorba gyűjtve őket. Először nézzük, ami a vasúti csomagot illeti még egyszer hangsúlyozom, hogy a lett elnökség a technikai és a politikai pilléren egy egyaránt dolgozni fog ezen csomagot illetően már előkészítettünk egy kompromisszumos javaslatot a politikai pillére vonatkozóan, amelynek elfogadhatóbbnak kell lennie a tagállamok számára. A hónap vége felé megkapjuk a tagállamok javaslatait is, és technikai üléseket fogunk szervezni, hogy dolgozzunk ezeken a kérdéseken, és előkészítsük mindezt a márciusi tanácsülésre. Dolgozunk ezen kérdéseken természetesen más partnereinkkel együttműködve. A technikai pillérrel szemben nagy elvárásai vannak az iparnak, ugyanakkor a politikusoknak is. Mindkét pilléren dolgozni fogunk, megpróbáljuk majd az előre lépést elérni mind a kettőt illetően. A másik kérdéscsoport a Juncker terv finanszírozására vonatkozott. A közlekedés kétségkívül az az ágazat, amelynek a legnagyobb értéke van, és amelynek legnagyobb növekedési potenciája van. Ez egyik a prioritásoknak, a projekt csomagon belül is, és az ezen csomagon végzett munka alkalmat ad számunkra a közlekedés ágazat megerősítésére, illetve a hiányzó összekapcsolások létrehozására. Nagyon fontos úgy dolgozni, hogy a magánberuházásokat is vonzani tudjuk ezen a területen, minden egyes tagállamban meg lesznek erre az eszközök, nem lesznek kvóták, és nem fogunk különbséget tenni a kis, illetve nagy tagállamok között. Inkább a megvalósíthatóságra fogunk figyelni a projekteknél, beleértve a közlekedési infrastruktúrális projekteket is. Világos, hogy ez az eszköz egy garancia eszköz lesz, és a finanszírozás a CEF-ből is származik majd. Itt olyan alapról van szó, amely meg sokszorozódik, 315 milliárd eurót fogunk befektetni a gazdaság valamennyi ágazatába, és ennek nagy része a közlekedésre jut majd. Rendkívül, rendkívül aktívan fogunk dolgozni a pénzügyi terven, annak érdekében, hogy a kritériumok elfogadhatóak legyenek a közlekedés fejlesztése érdekében. Ami a légi közlekedés és Gibraltar problematikáját illeti. Önök közül számosan felvetették ezt a kérdést. Gibraltar kérdése nem közlekedési jellegű kérdés, és ezt a kérdést nem lehet közlekedési szakértők részvételével megoldani. Dolgozunk kell annak érdekében, hogy dokumentumokat készítsünk elő technikai szinten, és fel kell oldani a politikai helyzetet, hogy a légi közlekedéshez kapcsolódó kérdéseket is meg tudjuk oldani. Van de Kamp úrnak teljes mértékben igaza van, amikor azt mondja, hogy nem fogadhatjuk el, hogy egy ügy miatt egy egész területen padhelyzet alakuljon ki. A légi közlekedés ez, amelynek egész versenyképessége került jelenleg veszélybe Európában és globális szinten. És éppen ezért nagyon fontos megoldani ezt a problémát. Felvetődött még egy kérdés a szociális dömpingre vonatkozóan, különösen a közlekedés területén. A közlekedési miniszterek kollégáim felvetette kérdéseket ezen új német intézkedés kapcsán, amely a ö, kamionvezetők szemére minimálbért irányoz elő és várom Dobrin úr tanulmányát, a német közlekedési miniszterét, akivel majd akivel találkoztam Berlinben a múlt héten. Az, hogy betiltjuk ezt a jogszabályt egy tagállamban, ez az egész ágazatot veszélyeztetheti. Erről a kérdésről más fórumokon is vitáznunk kell, hogy ne legyenek ennek kedvezőtlen kihatásai a közlekedési ágazatra általában. A transeurópai közlekedési hálózatról és a Juncker tervről szólva bizonyos, hogy a beruházások a közlekedés területén folytatandók, de a finanszírozási eszközök nem egyetlen eszközön belül helyezkednek el, más beruházási eszközöket is igénybe kell vennünk, és ezen eszközöket egymással kombináltan kell alkalmaznunk. azon kérdéseket illetően, amelyek az éghajlatváltozási eszközre vonatkoztak, és a e, múlt év végén tartott tanácsi találkozóra vonatkozóan elmondhatom, hogy továbbra is dolgozunk ezen dosszién, a városi mobilitás dossziéján is. Folytatnunk kell ezt a munkát, ezt beszámolomban is megemlítettem, hogy különböző közlekedési módozatokat kell egymással kombinálni annak érdekében, hogy a városi mobilitás a lehető leghatékonyabb legyen. Valamint, hogy a munkánk ezen a területen a lehető legeredményesebb legyen. Röviden, így tudtam válaszolni a feltett kérdésekre. Köszönöm. Good. Jó, most jön a második kör Mindenki egy percet kap. Következők vannak soron. Nova, Maria Grappini, George Bach, Pavel Telitska, Marian Jean Marinescu, Ines Ayala Senna, Izaskun Bilbao und mich. És jó magam. Akkor zárom a hozzászólók körét, és kezdjük Hozna Szatovszkival. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdésem volna. Két rövid kérdésem, tehát miniszter úr, a német minimálbér nagyon nehézé teszi a közép-kelet-európai fuvarozók dolgát. Vajon az elnökség tesz-e lépéseket, és ha igen, milyeneket ennek tárgyában? A második kérdésem a beruházási tervet illeti, amely a Connecting Europe eszköz pénzét felemészti. Vajon a tagállami borítékok fennmaradnak-e, amelyekkel korábban, kapcsolatban korábban megállapodás történt? Mikrofon nélkül beszél az elnök úr. Dobré odpoledne, pane, pane ministře, i já bych si vás dovolila přivítat eh, na našem výboru a popřát vám. Köszönöm, miniszter úr. Üdvözlöm itt a bizottságban, minden jót kívánok! Amikor ismertette a prioritásait, igen, megörültem, mert azt is mondta, hogy a biztonságra is felhívja a figyelmet a tanácsüléseken. Azt gondolom, hogy a biztonság, a közlekedés biztonsága egy fontos kérdés kell, hogy legyen minden elnökség számára. Én azt remélem, hogy a biztonsági célkitűzések elérése jobb lesz, és a közelmúltban növekvő személyi sérüléssel járó balesetek száma ismét csökkenni fog. Ami a városi közlekedést illeti, itt oda kell figyelni a gyalogosokra, illetve a biciklisekre is, akik egyébként is a legsérülékenyebb résztvevői a városi közlekedésnek. A, az önök elnöksége idején külön kívánnak-e foglalkozni ezzel a kérdéssel? Köszönöm most Maria Grapini. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Remélem, hogy rendszeres vendégünk lesz majd a soros elnökség során, mert fontos volna önnel folyamatosan eszmét cserélni. Szeretnék most utalni az egyik célkitűzésre, amelyet az elnökség prioritásaként jelölt meg, az az, hogy a közútról a vasútra menjen át a közlekedés. A európai vasútakat javítani kell, ez, mint mondott önöknek is prioritás. Hogy képzeli azt, hogyan lehet a forgalmat áttenni a vasútra, hogyan lehet a vasúti hálózatot javítani. Az Európai Unió tagállamai között nagy hézagok vannak a vasúti hálózat minősége és sűrűsége tekintetében. És hogy megy oda a pénz? Hogyan lehet kiválasztani majd a megfelelő projekteket, az életképes projekteket? Hogyan érintik, hogyan, hogyan definiálják az életképes projektet? Köszönöm szépen, Zsors Bach. Köszönöm szépen, miniszter úr tájékoztatás Szerint nekem úgy tűnik, hogy a lett elnökség igen nagyra törő, merész, ambiciózus, és ez előzetes megbeszélések, az ön munkatársával folytatott megbeszélések alapján is mondhatom. És ugyanakkor én csak részben osztom ezt a bizakodást. Igaza van abban, hogy a vasúti csomag, a légiközlekedés és az abban adó problémák konkrétabban kellene meghatározni ezeket. Ön milyen információs forrásokat támaszkodik majd e nagyon bonyolult témadossziék megfelelő kezelésében? Ma reggel nálunk volt a főigazgató, az egyik főigazgató, is a közötti közlekedés számos problémáját taglalta. Ő azt mondta, hogy épp elég jogszabály van, nem ez a baj, hanem a végrehajtás gyengelkedik. A tanácsra is utalt arra, hogy nem világos az jogértelmezés, hiányoznak az ellenőrzések, joghézagok vannak, stb. Ön a tanács felé élek kezdeményezéssel, hogy ezt a lehetetlen helyzetet a közúti közlekedésben valamiképpen üssük. Köszönöm. Köszönöm. Pavel Telicska jön most. Uh, minister, welcome. Uh, my experience with the Latin Miniszter úr, örülök, hogy itt van. Tudom, hogy a miniszterekkel nehéz tárgyalni, de amikor elkezdődik, amikor tényleg beindulnak, akkor onnantól kezdve azért működik a dolog. Egy dolgot eh, kérdeznék itt öntől, a negyedik eh, vasúti csomaggal kapcsolatban. Önnek mind a két pillérhez meg kell nyernie a ház többségét, tehát a politikai pillérhez is, illetve a műszaki pillérhez is. Ehhez képest a e, politikai pillérről nem sokat e, beszélt. Ahhoz, hogy megnyerjen bennünket, e, jobb lenne, hogyha több információt adna nekünk erről. Ami a Juncker tervet illeti, egy kérésem van, önök fogják irányítani, ugye, mint elnökség, egy kicsit mozgatni ezt az ügyet. Mi lenne az ön prioritása? Szíve szerint merre mozgatná? És ugye itt különös tekintettel meg lehet említeni a Rail Baltikát, a Balti-tengeri vasúti hálózatot. Marinescu következik. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Ön azt mondta, hogy Gibraltár kérdését nem tudja megoldani, és ebben igaza van nyilván nem lehet azt sem hagyni, hogy blokkolják a dossziét emiatt az ügy miatt. Ebben is igaza van. De mégis, mit akar csinálni? Tárgyalásokat kezd, vagy sem? Mert véleményem szerint a rendeletben igazándiból semmi olyasmi nincs, ami önt megállítaná, vagy megtiltaná önnek, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a szövegről, vagy annak egy részéről, még ha csak részleges közös megközelítést tudunk kialakítani. És aztán Gibraltárról pedig majd lesz egy végső döntés a tanácsban is, valamint a parlamentben is, illetve a Gibraltár kapcsolatos problémáról. Remélem a kollégák egyet értenek velem abban, hogy amikor azt mondom, hogy önnek el kell kezdenie a háromoldalú megbeszéléseket. Ön eh, említette a minimálbér kérdését is. Eh, kérdésem, eh, ha mennyiben Románia egy olyan törvényt hoz, miszerint mindenki, aki Németországban dolgozik, az legalább annyit kell, hogy kapjon, mint a német munkavállalók, akkor ön szerint a német cégek maradnának-e Romániában, például a Telekom területen, vagy nem. Ugye, vagy mit szólna ahhoz, hogyha azt mondanánk, hogy a Romániába fuvarozó külföldi kamionsofőröknek meg annyi pénzt kellene kapniuk, amennyit a románok kapnak. Köszönöm, most én az Ayla Center kapja meg a szót. Sí, gracias, bienvenido, Köszönöm, üdvözlöm Önt, miniszter úr, minden jót kívánok Önnek. a kis országok elnöksége alatt remek tapasztalatokat szereztünk. Nos, két kérdésem lenne a negyedik vasúti csomagot illetően. Örömmel kaptuk a hírt, mely szerint az ön elnöksége alatt a politikai pillért akarják előrevinni. Egyesek úgy gondolják, hogy csak a technikai pilléről beszél, beszélünk, de pillér, politikai pillér nélkül ez semmit nem ér. Tehát anélkül bizonyosan nem jutunk előre. Ezt már az első csomag óta tudjuk. Tehát tegyenek meg mindent. Ennek érdekében természetesen a parlament támogatja majd önöket, hogy politikai téren is előrelépést tudjanak elérni. Ami egyes egyoldalú nemzeti kezdeményezéseket illeti, például közút, úton Franciaországban és Belgiumban, amelyek nyugtalanítanak minket, hiszen ott akár szabadságvesztés büntetéssel is büntetik azon kamionsofőröket, akik a vezetőfülkében alszanak, vagy említhetem Németország kezdeményezését a minimálbért illetően. Nos, ez mindenféleképpen egy problémát jelent, és nem könnyíti meg mindez a szabad mozgást. A Deutsche Bank illetően nem adják át a megfelelő dokumentációt az áruszállítás területén. Elnök, a Rail Baltikára vonatkozó kérdést illetően a Juncker terv, a beruházási terv a Rail Baltika területén előre haladást ér majd elremélhetőleg, és mennyiben tudnak összhangot elérni Lengyelországgal, a három balti állam részéről ezen a területen, hogyan haladnak előre, és aztán itt van a minimálbér problémája. Azok, akik Németországban dolgoznak, teljesen mindegy, hogy milyen országból érkeznek, meg kell, hogy kapják a minimálbért, ez világos. A kérdés csak az, hogyha csak átutaznak Németországon, akkor ezt hogyan szabályozzák. Nem lehetséges az, hogy például Romániából érkezőek, akik Lengyelországban dolgoznak, azok román bérezés szerint kerüljenek javadalmazásra. Tehát minden országban azonos béreket kell, hogy kapjanak a dolgozók, mindegy, hogy milyen országból érkeznek, de a tranzit egy másik kérdés. Aztán itt tudjuk, a nagy projektek esetét például Németországban több közúti projektet jelentettek be, mint vasútit. Hogyan lehet garantálni, hogy Európa kohíziója összenövése összhangban lesz az éghaladt célokkal és a munkahelyteremtési célokkal, hogy ezt össze lehet hozni majd ezzel a tervel? Ezek voltak tehát a kérdések, és most még egyszer önkapja meg a szót válaszadás céljából. Elnézést, hibát követtem el. Izaszkom Bilbaónak nem adtam meg a szót, elnézését kérem, öné a szó. Gracias, presidente. No se preocupe que no se lo voy a tomar en serio. Köszönöm, elnök úr. Ne aggódjon, nem bántottam meg. Nos, két dolgot szeretnék gyorsan kérdezni. A negyedik vasúti csomag politikai és technikai pillér. A lett elnökség kijelentette, hogy előre léptek, a, előre kívánnak lépni a politikai területen. Kérdésem, hogy milyen stratégiával akarnak a komplet csomagot, illetően előre lépni. És mikor várhatjuk a tanástól álláspontját, ami pedig az első olvasatot illeti, az interoperabilitás dossziát illetően mi lesz ezekre a válaszuk. A közúti közlekedés esetében egyes tagállamok renacionalizációs intézkedéseket alkalmaznak saját területükön. Hogyan fogják kezelni ezt a probléma témakört. Ez egy általános európai szintű probléma. A lett elnökségnek itt van a közúti hálózattal kapcsolatos problémája, hogy az egyes tagállamok ne bocsáthassanak ki egyénileg intézkedéseket, amelyek ellentétesek az európai jogszabályokkal. Elnök, köszönöm. Matisz miniszter úr, a szó. Köszönöm Köszönöm eh, elnök úr, és köszönöm a képviselőknek is eh, a kérdéseket. Megpróbálok sorrendben válaszolni az összes kérdésre. Kaptam eh, jó pár kérdést a minimálbérről, illetve egyéb korlátozásokról ezek munkakörülményekre, illetve pihenőidőre vonatkoztak a kamionsofőrök munkakörében. Ennek a rendelkezésnek különös jelentősége van, nyilvánvaló, hogy nem a versenyképesség érdekét szolgálja, és nem a az egységes piac érdekeit szolgálja, tehát ezért megoldást kell találnunk erre a helyzetre, oly módon, hogy a megoldás a minimálbér kérdésében betartsa, illetve megfeleljen az európai jogszabályoknak. Itt a különböző cégek más tagállamban való tevékenységére is gondolok általánosabb értelemben. Ami a versenyképességet illeti. Ez a kérdés nyilván a többi miniszternél is fontos kérdésnek minősül, a közlekedési miniszterekre gondolok, a többi tagállam miniszterei közül többen már aggodalmukat fejezték ki a német intézkedés miatt, ami az ágazat szempontjait illeti. Ez igazándiból mégiscsak szociális kérdés elsősorban, nem annyira közlekedési miniszteri kérdés, de természetesen az ágazatot érinti az intézkedés. Ami a, az európai hálózatokat, a CEFET illeti, e, és a Juncker tervet, valamint a nemzeti e, borítékokat, azt e, tudom elmondani, hogy a CEF finanszírozását a finanszírozási eszközökből végezzük. A nemzeti hozzájárulás, amely a beruházásokhoz szükséges, azokat nem kell lefele megváltoztatni. Ami a garancia rendszert illeti a kvótákat, a tagállamoknak meghatározott kvótákat nem kell felülvizsgálni. Kaptam egy kérdést eh, a közúti közlekedés biztonságáról is. Eh, ez egy eh, aktuális kérdés. Sok a baleset, sok a halálos áldozat, ezzel foglalkoznunk kell. Éppen ezért nyilván napirendre kerül majd a miniszteri értekezleten is Ugyan ez igaz a városi közlekedésre, és ami pedig a biciklisekre, illetve a gyalogosokra, ami pedig őket illeti, az azt tudom mondani, hogy politikánk része az, hogy a város biztonságosabb legyen ezeknek a, ezen sérülékenyebb közlekedők számára is. Most pedig a vasúti közlekedésről szólnék néhány szót. A vasút fenntartásához további beruházásokra van szükség, erre felhasználható majd a beruházási terv. A lényeg és a cél pedig az lenne, hogy versenyképessé tegyük. E, itt nem csak a kibocsátásokra gondolok, az üvegházhatású gáz kibocsátásokra, e, hanem a költségekre is. E, csökkenne a közlekedés, illetve a szállítás költsége, akkor, hogyha sikerülne a vasútra terelni, hatékonyabbá is válna a rendszer, és ökológiai szempontból is jó lenne. Ehhez azonban hozzáférhetőbbé kell tenni az infrastruktúrát, így lehet vonzóbbá tenni a vasúti közlekedést. A negyedik vasúti csomag. Itt azt mondhatom el, hogy egy kompromisszumos szöveget készítettünk. Ez egy a politikai, ez a politikai pillérre vonatkozóan is tartalmaz újításokat, e, a fizikai szolgáltatók, illetve az operatív e, szolgáltatók elválasztása, e, kritériumokat kicsit felpuhítottuk, ami a, az igazgatósági tanács tagjait illeti. A szöveget köröztettük a tagállamok között, és most kapjuk a válaszokat. Nyilván szeretnénk, hogyha sikerülne kompromisszumot elérni. Mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a politikai pillért is előmozdítsuk, ami a műszaki pillért illeti, január 29-én egy háromoldalú megbeszélést szervezünk, és úgy gondolom, hogy azon jelentős haladást érhetünk el, mi mindenképpen azon leszünk, hogy legyen ebből megállapodás. Volt egy újabb kérdés Gibraltárral kapcsolatban. Mi elnökségként, ahogy azt már mondtam, nem tudjuk megoldani ezt az egész problémát, ugyanakkor elő tudjuk készíteni technikai szinten a dossziét, e, és e, felkészülhetünk arra, amikor a blokkolást feloldják, a kérdésre valamilyen technikai megoldást találunk. Nyilván ez e, felvet ágazati különkérdéseket. Magasabb szinten kell majd a tényleges politikai megoldást megtalálni. A technikai dokumentum elkészítése e, az, amit magunkra e, vállalhatunk. Ami a balti e, vasúti összeköttetést illeti, illetve ennek kapcsolatát a Juncker tervel számunkra, balti országok számára ez egy rendkívül fontos kérdés, mert önök is tudják, hogy vasúti értelemben elszigetelt, elszigeteltek a balti országok, strádák sincsenek, kevés a kapcsolódási pont a hálózatok között is, és nincsen közvetlen vasúti kapcsolat sem. Amennyiben gazdasági szempontból nézzük a dolgokat, akkor eh, azt látjuk, hogy a projektnek van értelme, ugyanakkor európai támogatás nélkül nem megvalósítható, tehát külső támogatás nélkül a balti országok ezt a kérdést nem tudják megoldani. Február 26-án a balti kormányok elkészítenek egy javaslatot, hogy a CEF-ből finanszírozást kapjanak, ez lenne a finanszírozás első része, egy közös javaslatról van szó, létrehoztunk egy közös vállalkozást valójában, ez már egy ideje működik, és három ország támogatja a projektet, ami a beruházási tervet illeti. Nyilván itt vannak vitatott pontok, Azonban a Juncker tervből való finanszírozás problémásnak tűnik hitelezési szempontból. Tehát nekünk olyan megoldást kell találni, amely más módon biztosítja a finanszírozást ehhez a geopolitikailag is jelentős projekthez. Én azt remélem, hogy a kérdéseikre válaszolni tudtam. A közlekedési fehérkönyvvel még pár szóraig foglalkoznék. E, persze szó van a fehérkönyvről, beszélünk róla. És egy értékelést szeretnénk elvégezni, Ez azonban nem azt jelenti, hogy elnökségünk alatt felülvizsgálnánk az egész fehér könyvet. Köszönöm a kérdéseket, remélem megfelelő választ adtam önöknek, és remélem, hogy a válaszokat kielégítőnek találták. Köszönöm. Én valóban elégedettek vagyunk, köszönöm szépen, Mátis úr, köszönöm, hogy eljött és megválaszolta az általunk feltett kérdéseket. Együttműködésünket szeretnénk folytatni, hiszen közös cél az, hogy Európa ügyét előre vigyük az általunk ö, érintett ágazatban. Még egyszer köszönöm a viszontlátásra. So, wir werden jetzt... No, akkor csináljuk. Haladjunk tovább. Szeretnék kérni mindenkit, hogy üljön le. Illetve azok, akik el akarják hagyni a termet, tegyék ezt csendben. Most az harmadik csomag, a tengeri biztonság hajózási csomag expost értékeléséről szóló anyagot fogjuk megbeszélni, ezt Három hete kiküldtük önöknek elektronikus formában, ma meg kiosztottuk papíron. Helyén való, hogy megkaptuk időben, mielőtt tárgyalnánk róla, de egy pap, aki akart, el tudott készülni tehát. Itt vannak körünkben a szerzők. Chris Nolit úr, remélem jól ejteni a nevét aki a projekt igazgatóként mutatja be a tanulmányt, és őt támogatja Vize Ulis, Holiz asszony, aki rövid hozzászólást tesz majd, és az úr pedig a bizottság részéről beszámol majd a legutóbbi balesetekről, és ezt követi majd a vita. Először, tehát Híz Nolet úr kapja meg a szót, parancsoljon. sorry. Background. Excuse me. Thank you very much for... Köszönöm szépen meghívtak. Bemutathatjuk ezt a friss tanulmányunkat, melynek tárgya az irány a végrehajtása és hatásai. Ez a harmadik hajózás biztonsági csomag. Bemutatjuk, mi a tanulmány célja, annak eredményeit is bemutatjuk, és a konklúzióit bemutatjuk azokat a kihívásokat és végrehajtási kérdéseket, amelyeket megragadtunk, és a végén az EMSZA szerepét és szakértelmét tárgyaljuk majd. Az Expos hatástanulmány elemzi a végrehajtását és hatékonyságát azoknak a rendelkezéseknek, amely a hetedik irányelv és a csomag, a tengerhajózás biztonsági csomag egyéb elemét érinti, amelyet 2005-ben fogadtak el, és 2011-ben ültettek át a gyakorlatba. Viszonylag rövid időszakra tekintünk tehát vissza. Az első és második csomagra építve a harmadik tengerbiztonság, hajózás biztonsági csomag a már létező szabályokat hatékonyabbá igyekezett tenni, és igyekezett a ágazat versenyképességét javítani, a gyenge minőségű hajók tulajdonosaira nyomás gyakorolva. Az exantai antai eh, hatástudományra támaszkodva a az egyes gazdasági, környezetvédelmi és szociális hatásait a harmadik csomagnak, amely várhatóan várható volt, és a tényleges hatásokat összevetjük ezen megjósolt hatásokkal. Ezek az előzetes hatástudományok egyrészt tanulmányokból, másrészt stakeholder interjúból táplálkoztak. A végrehajtás néhány éve nem elég hosszú idő ahhoz, hogy teljes mértékben megértékelést vonjunk, a tanulság ugyanakkor megállapítja, hogy a várt rövid és középtávú hatásai az irányelvnek valóban megvalósultak. A három eredménye a tanulmánynak, amely említést érdemel, különösen a mostani palesetek fényében a következő. A gyenge minőségű hajókra tovább kell nyomást gyakorolni. Számon kérhetőek kell tenni a tengerbiztonsági ágazat résztvevőit. A Flexstate minimum és a hajó regisztrációt követel meg, követelmények, minőségmenedzsment rendszerek és auditok eh, kell, hogy gondoskodjanak erről. A tagállamok kell, hogy a megfelelő szervezeteken keresztül ezt ellássák. The new inspection az új inspekciós rezsim harmonizálta a kritériumokat a hajók ellenőrzésére vonatkozóan a magas kockázatúakra koncentrálva. Ez a gyenge minőségű hajókra gyakorol nyomást, és a magas minőségűeket ritkábban ellenőrzi. Másodszorban a tengerhőzási forgalom jobb ismerete az információ beszerzés javításából táplálkozik. A monitoring irányelv egy EU rendszerben működő hajózási adatokat feldolgozó rendszer szart létre. Egyes információs rendszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy magas kockázatú hajókat megazonítsuk és támogatják a döntési folyamatot a hatóságok részéről, miután egy esemény történt. Harmadsorban megnövelt együttműködés, információt és együttműködés a tagállamok között a balesetek vizsgálatában javult. Az intra-EU kooperáció az állandó együttműködési keret létrehozásával egy jobb és gyorsabb információs tudott tevetünk a tagállamok között. Most eh, én eh, akkor eh, beszélnék a kihívásokra, beleértve a mm, független bizottságok felállítását, illetve a balesetek kivizsgálását. Minden tagállamnak ilyet létre kellett hoznia, ugyanakkor a konzultáción kiderült, hogy egyes tagállamok esetében a függetlenség kérdéses, mert a e, tengerigazgatási hatóságok e, e, vizsgáló szervei panaszkodtak arra, hogy nincsen saját költségvetésük, vagy egyéb módon a függetlenség nem biztosított. Ráadásul ezeknek a testületeknek a története is igen eltérő. Vannak olyan vizsgáló testületek, amelyek 50 éve léteznek már, és komoly tapasztalattal tartalma, rendelkeznek. Van olyan is, amelyet két éve állítottak fel, tehát rendkívüli mértékben eltér az a egyrészt a személyzettel való ellátottság, másrészt pedig a tapasztalat eltérő mértékű az egyes tagállamokban. Nyilván a vizsgálati módszerek és eljárások valamilyen harmonizálása fontos lenne, és erre talán történtek is kezdeményezések. A másik pedig, a másik kérdés az a veszélyben lévő hajók megsegítésének eljárása minden baleset más és más. Nyilván nagyon eltérő esetekre kell felkészülni, tehát a mentési eljárások azok rendkívül rugalmasak kell, hogy legyenek, és ezért is hagyja meg az irányelv a tagállamoknak a szervezési szabadságot ezen a területen. Ugyanakkor egyes közelmúlt Bailey balesetek arra mutattak rá, hogy a mentések során a hosszas döntés döntéshozatal veszélyeket rejteget. Tehát szükség van jobb gyakorlati megközelítésre, gyakorlatokra, tervezésre és függetlenségre is a döntéshozatali eljárásban. Az egyik utolsó kihívás az a Port State Control, tehát a, a kikötő állami ellenőrzése, az új, erről van egy irányelv, e, úgy tűnik, hogy az irányelv viszonylag sikeres, egyes tagállamok azonban arra panaszkodtak, hogy az új követelményekhez való igazodás az nehézségeket okoz, különös tekintettel arra, hogy 24 órás folyamatos ügyeletet kell tartani. Ez az új vizsgálati rendszer első évében azt mutatta, hogy egyes tagállamok túlterheltek, mert nagyon sok magas kockázati minősítésű hajó érkezik a kikötőikbe, amelyeknek a vizsgálata jogszabályban előírt az EMSZA szerepével kapcsolatban egy rövid nyilatkozat, ez is része volt a tanulmányunknak. Az EMSZA szerepe a nemzeti igazgatóhatóságok megsegítésében, illetve a, kö, a kötelezettségek betartásának ellenőrzésében. Az EMSZA támogató szerepét értékelik a tagállamok, különösen a műszaki támogatást, illetve a képzési, oktatási e, támogatást, valamint az informatikai rendszereket méltányolják. Köszönöm, köszönöm elnök, assza, elnök úr. Én is köszönöm. Most tehát Karavicus úr szó, aki a friss hajóbalesetekről fog beszélni, meg a tengerhajózás és utasbiztonságra vonatkozó jogszabályok értékelésének eredményéről. Számol be parancsoljunkra. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy hozzászólhassak a mi részünkről a vitához. Ahogy elmondotta, én főleg két és fél témára koncentrálnék. Egyrészt a kezdeti értékelése a jelenlegi a normál Atlantik tragikus balesetére, amely az Jón Adriai tengeren történt. Kaptunk erről már tájékoztatást, és körbe is adtuk elektronikusan, elküldtük önöknek, meg papír alapon is. A jelenleg folyik a jelenlegi jogszabályok fitness ellenőrző csekje, az utas biztonság, hajózási utas biztonság tekintetében, és a prezentációt követően az Expost hatástanulmányi tanulmányra is reagálunk majd. Tehát először is a Norma Atlantik balesettel kezdené. Mindennyien kifejezzük együttérzésünket az elhunytak családjával, hozzátartozóval kapcsolatban, és és hát el keseredve a halálesetek miatt. December 28-án Patracból Ankónába induló hajó szenvedett balesetet. Személyesen kapcsolatban vagyok a, a görög és olasz hatóságokkal, a kezdetektől fogva, Lisszaboni kollégáimmal egyetemben. A szolgálataink igyekeztek meghatározni hogyan történt a baleset, és világosan kifejeztük a nemzeti hatóságnak azt is, hogy rendelkezésükre állunk, ha segítségükre van szükség az EMSZ részéről. Nem az a feladatom ma, hogy elkezdjek spekulálni azon, mi miatt tört ki a tűz a fedélzeten, és milyen intézkedéseket tett a, a legénység meg a mentő személyzet, ezt a megfelelő hatóságok kell kivizsgálják. Ám azt hangsúlyozzam, hogy nagyon világos szabályaink vannak a balesetek kivizsgálását illetően, illetve a vonatkozó tagállamok együttműködése tekintetében. Az olasz hatóságok formális biztonsági vizsgálatot indítottak a 2009 per 18-as irányadnak megfelelően, és meghívták eh, a görög hatóságokat is az együttműködésre. Mint a görög, és még a német vizsgálati testületek is mert németek is meghaltak a hajón, ezzel kapcsolatban a német hatóság együttműködnek a vonatkozó olasz hatósággal. Birindisbe vitték a roncsot, és ott folyik a, a, a zárt karanténban a vizsgálat. Az olasz kollégák a köztes vizsgálati jelentésüket egy éven belül elkészítik, reméljük persze, hogy ez sokkal hamarabb megtörténik mint más esetemekben, a hajózási ágazatban most is, bármilyen tanulság levonható a balesetből, azt az biztonsági szabályokban meg kell jelenteni, EU szinten is, meg tagállami szinten is. A a, ha, nagyon nehéz meghatározni hatóságok számára pontosan hányan voltak a fedélzete. Világos EU szabályok érvényesnek ez ügyben. Egy vonatkozó irányelv meghatározza a pontos utaslista elkészítését, a hajózási vállalat kell, hogy összeállítsa ezt indulás előtt, hogy rendelkezésre bocsáthassa a hatóságoknak, hogyha baleset történik. A, a zászló szerinti ország kell, hogy begyűjtse ezt az információt több aggály alhangzott. Az EU szabályok a hajózás és kikető biztonság tekintetben pontosan fogalmaznak. 2009-ben egy a patraszi kikötői hatóságoknál kiszálltunk és vizsgálatot végeztünk a kikötői biztonsági berendezések tekintetében és javításokra vonatkozó intézkedéseket irányoztunk elő. megkapták a legfontosabb információt ezzel a kompjárattal kapcsolatban. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy rámutassak, hol van talán javítani való az utaslisták ügyében. Megfogalmaztunk-e folyamatban olyan gondokat, hogy, hogy van -e valakit a család nevén, van, akit a kereszt nevén listáznak. Görög nyelven mind a két módon lehet a nevet leírni, tehát volt, akit kétszer vittek be a listára, mert előbb a kereszt nevén, aztán a család nevén. Tehát volt, akik kétszer számoltak, ez egyik ok annak, hogy ilyen nehéz volt megállapítani, hányan voltak a fedezeten. Például ebből is lehet tanulni, lehet javítani a dolgokat. Ezzel kapcsolatban hadd szóljak két szót a fitness csekkel kapcsolatban az ut hajózási biztonság ügyében. A cím az, cél az, hogy vajon célirányos-e a mostani szabályozási keret, és hatékony eredményes -e. a bizottság még nem kapott megfelelő információt a biztonsági rekordokból. Ez adat problémát kell, hogy megoldjuk ahhoz, hogy értékelni tudjuk a jogszabályokat. Ezen keményen dolgozunk. Ezt a fitness check során a bizottság meg kell vizsgálja, hogyan lehet javítani a már létező jogszabályokat. És így például fontosnak tartjuk, hogy az utasok nemzetiségét is felvegyék a listára. Ugyanakkor az új technológiák, telekommunikációs technológiák révén lehet nyomkövető karkötőt adni az embereknek, lehet tudni ki hol van, mikor. Minimális költséggel jár ez, és így nyomon követhető minden utas a hajóz út során. Ez is meggondolandó, és a Costa Concordia balesetet követő januárban itt is meg kell találjuk ki hol van, éle hale. Még egy gondolat, amely fontos lehet, a hajó stabilitása. Fontos, hogy az utolsó baleset során több mint 10 boforszű szél fújt, ez egy nagyon erős szél, volt egy tűz a fedélzeten, víz tört be a fedélzetre, mert hogy, hogy a tüzet oltattak a vízzel, és a hajó 5-7 fokos fordülésben volt, és van is. Korábban nagy vita volt abban, hogy a Stockholm megalapodást érvényben tartjuk, mert több tagállam nagy nyomást gyakorolt annak érdekében, hogy az IMO szabályok érvényesülnek. Mi azt mondtuk, nem, az IMO szabályok nem elégségesek ahhoz, hogy a róró hajók stabilitását biztosítsák egy baleset után. Fontos, hogy életben tartottuk ezeket a szabályokat, és hogy rámutassunk ennek fontosságára, amikor a nemzetközi szabályok változnak a közeljövőben mert a mi szabályaink jobbak, mint a nemzetköziek. Ez, is, ez az eset is bizonyítja mindez. Az EMSZ-nál több tanulmányt is végeztünk, ebben a témában reméljük, hogy a hogy ezáltal is javíthatjuk a fitness check eredményességét az utas biztonság tekintetében, és átadhatjuk jó tapasztalatainkat nemzetközi közösségnek utolsó uh, részében a hozzászólásomnak az Exposz tanulmányról beszélnék, és a harmadik hajó, tengerhajózási biztonsági csomagról alkotnék véleményt. Független attól, hogy rövid idő áll rendelkezésre, mert a jogszabály bevezetése nemrégiben történt, 2011-től mostanáig lehet értékelni, a tanulmány pozitív konklúziót húz meg az intézkedések eredményessége és hatékonysága tekintetében a fő végrehajtási kérdés, amelyről a tanulmány szól, a vizsgálati hatóságok függetlenségét illeti. Sokszor kevés adminisztratív autonómiával bírnak, és nincs megfelelő költségvetésük sem ezeknek a hatóságnak, hogy előbb is említették, és e, nem mindig tudjanak dönteni a saját források felhasználására. Épp ezért a bizottság szabálysértési eljárás indított Olaszországgal szemben, a Costa Concordia balesetet követően 2012. januárjában. Ám ennek következményében Olaszország lépéseket tett, hogy a vizsgálati hatóságok működését javítsa. Éppen néhány nap azért jártak nálunk a szakemberek ebben az ügyben. A harmadik csomag kereteiben az EU az anyagi felelősség és kompenzáció ügyében is vonatkozó rendelet szerint járt el. Ez szerint az IMO Aténi egyezmény leg, legújabb frissítése folyik az anyagi felelősség és a tudósabb kompenzáció tekintetében ez az rendelet 2012-ben lépett hatályba, meghatározza a hajózott társaság szigorú anyagi felelősségét baleset esetében több jogot biztosít az utasoknak, például minimum 21 ezer euró előzetes kifizetését 15 napot követően annak a gazdasági szükségnek megfelelően kárpótolva az utast. A halál eset vagy súlyos sérülés esetében 370 ezer euróra rúghat a kompenzáció. Az utas közvetlenül az hajós utásságtól követelheti az árvezetést, vagy pedig a biztosítótól. Ez a legutóbbi baleset során már alkalmazásra került, és elindultak ezek a folyamatok. Végül örömmel látom a tanulmányban a stakeholderektől való visszajelzések megjelentést a vonatkozó irányelv értékelésében, a menek fontos, hogy legyenek nemzeti tervek a bajba jutott hajók el, utasainak elhelyezésére. Egy EU együttműködési csoportot kellene létrehozni. Tehát a 2013 elején már történt erre döntés, ami a baleset után és az operatív iránymutatások létrehozása, amely segíti a hatóságokat a segítség nyújtása során. Néhány zárszó, elnök úr, úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy a ma tárgyalt aspektusok rendkívül fontosak, úgy gondolom biztosítanak azt, hogy a révében levő jogszabály megfelelően hajtsák végre EU szinten, és várjuk a támogatásokat, támogatásukat minden olyan a következő hónapokban történő jogszabály módosításban, amely a baleset tanulságait építi át az IMO-ba, illetve a fitness check menetében érvényesíti. A mi közigazgatásaink és az egész hajózó közösség, valamint a hajóstárságok az élvonalában vannak a minőségért folyó harcnak és a szabályok végrehajtásának. Ezért kell garantálnunk, hogy ezeket megfelelően történjük. Az a tény, hogy ez a tragikus baleset csak úgymond 10-11 eh, elveszett ember, eh, ember elveszésével járt az 500, több mint 500 utasból, Hát annak köszönhető tulajdonképpen, hogy meghoztuk azokat a rende, intézkedéseket, amelyeket önök határoztak meg. De hát de folytassuk eh, az erőfeszítéseinket, és ami a vizsgálatból adódik konklúzióként, ezt azonnal önök elé tárjuk, hogy ezek aztán beépülhessenek a következő jogszabályokban. Köszönöm a három előadónak, és Wim Fandenkampnak adok most szót. köszönöm szépen szépen. Először is szeretném megköszönni a, a, a tanulmány készítőnek azt a munkát, meg a, a, a holland neveket látok itt a szerzők között, ez hát bizonyal még erősítette a minőséget is, köszönöm. A Digimove vezérzetó helyettesének is köszönöm a hozzászólását. Volna néhány megjegyzésem, meglátásom. Az ilyenfajta jelentések nem kerülnek általában az újságok címoldalaira. Ez inkább technikai ügy a bizottságon belül, csak a szakértők vagy a, az érdekeltek követik ezt figyelemmel, ám hogyha olyan balesetek történnek, mint a Costa Concordia Norma Atlantik, akkor azonnal figyelmet kelt, és azon a mindenki segítséget kiált, Európának lépnie kell, és így tovább, és így tovább. Ez felvet néhány kérdést először is. Az emberi hibák szerepét kell megvizsgáljuk. Ugye bármennyi irányelvet készítünk és, és értékelés rendeletet végzünk, nem tudjuk kiküszöbölni az emberi hiba előfordulásának lehetőségét. Emlékezzünk a Costa Concordia kapitányára, aki hát elég sok ilyet elkövetett. De a, a Norman Atlantic tekintetében ugye meg a, a, az időjárási körülmények játszottak közvetett. Emberi hibák és időjárás az, amire gondolnunk kell. Aztán mi történt itt Norman Atlantic utas listáival? Nagyon különös helyzet áll elő, hogy több mint száz emberre többet mentettek meg, mint lehetett volna, meg egy másik száz embert meg nem mentettek meg, elég különös helyzet állt tehát elő. Ebből adódik második kérdésem. Ez volt. A harmadik kérdésem az m vonatkozik. A jelentés szép, ám mi a végrehajtási ereje, hatalma, ahogy hollandó mondjuk, az EMZ-nak? Tehát a, szinte lehetetlen sok esetben betartani bizonyos szabályokat a hajózó személyzetnek. Az emsza mit tesz itt? Mit tehet? Milyen hatalma van a betartatás érdekében? Lehet, hogy rugalmasabb kéne lenni ebben, vagy projekteket kéne létrehozni ennek érdekében. Tehát mi a végrehajtatási ereje az EMSA-nak? Köszönöm. Gözina Meissner kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak a tanulmány bemutatását és, Hán, és Karamitosz úr előadását. Karamitosz úr elmondta a végén, hogy szerencsére magas szint a biztonság. Az elmúlt években, 2012, 13, 14 ben három <coughs> vers valóságos hajószerencsétlenség történt, nem több. 2012-ben a Flaminia éppen a nyári szünetben nagyon sok minden nem működött a mentés területén. A Costa Concordia 2013-ban Olaszországban, és 2014-ben pedig a Norman Atlantic balesete. Tehát a hajóbiztonság eléggé magas Európában, hogyan lehet általában megakadályozni a baleseteket. Van de az emberi tényezőről, hibákról köve, beszélt, amelyek persze bekövetkezhetnek. Számunkra az a kérdés fontos itt a szakbizottságban, hogy valamilyen szabályt meg kell -e változtatni, vagy ki kell -e igazítani, hogy a hajózás biztonságát erősítsük. A kérdésem. Jó, hogy a Flaminia ügyét felvetette, egy ideig tartott, amíg kiderítették, hogy mi is történt valójában a mentési folyamat során, nem volt nemzetközi együttműködés. A Norman Atlantic esetében ez valóban működött, mert ez is valami, tehát jobb, a hely, jobb lett a helyzet, de a Flaminiennel a kérdésünk az volt a bizottsághoz, hogy meg kell változtatnunk a szabályokat, hogy a gyorsabb, jobb segítségnyújtást nemzetközi együttműködésben nyújtani tudjuk a jövőben. Brian Simpson is felvetette ezt, hogy itt ez a régi jogszabályi kudarcot vallott. Ön is említette ezt, tehát itt a szabályokon kell -e változtatni. Mikor lesznek ezek készen, és milyen irányba mutatnak majd ezek a szabályok. Tehát az első kérdés a Flaminia ügyéből a jogszabályok változtatására vonatkozóan, a második pedig a Norman Atlantic vizsgálatai meddig fognak majd tartani, előre láthatólag vannak -e esetleges következtetések, amelyeket ezekből le lehet vonni, és a harmadik kérdés, ön azt említette, Karamicos úr, hogy fontos a nemzetközi szabályokat is megváltoztatni, és ezt tart a leg hosszabb ideig, amíg az IMO megmozdul, mennyi ideig tarthat ez a folyamat ön szerint? Ezekre a kérdésekre türelmetlenül várjuk a választ. Köszönöm, mondja az elnök, Karima Deli következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezeket a az elemeket, amelyeket itt megosztottak velünk. Több kérdésem is lenne. Az egyik az, hogy szeretném tudni, hogy ez az eszköz a CESZI-net hogyan kerül majd alkalmazásra a transzfrontális tengeri utasok által, ugyanis itt információkat lehet cserélni határokon átnyúló módon a balesetet szenvedett hajókkal kapcsolatosan. Hogyan elemzik ezeket az adatokat baleset esetén, és mikor, hogyha balesetre kerül sor. Vajon ezek a létező adatok könnyen hozzáférhetőek-e, ezeket cserélik-e, és a mentés bevált gyakorlataival kapcsolatban is adnak-e ezek felvilágosítást. Ami a Costa Concordiát illeti tudni kell, hogy 2012. januárjában süllyedt ez el, tehát már három éve, és szeretném tudni, hogy három év alatt miért nem született javaslat a bizottság részéről, mint ahogyan ezt egyébként többször bejelentették. Elnök, köszönöm. Zsors Bach kap szót. Elnézést, hogy félbeszakítom, de jelentkezett. Nos, a kollégák nagyon sok kérdést felvetettek már, ezekre nem szeretnék kitérni, csak konkrétan azt szeretném megtudni a bizottságtól, hogy a 2009-es irányelv átültetése a rendelkezésekkel. Nos, erről a bizottságnak van-e áttekintés, hogy hogyan hajtották végre ezt az irányelvet a tagállamokban? Más ágazatokban is az a helyzet, hogy a jogszabályok rendben vannak, de a végrehajtással, az átültetéssel a tagállamokban vannak, vannak problémák vagy hiányosságok. Köszönöm. Elnök, Róza Damátó. Nos, azt szeretném közölni, hogy az Európai Bizottságnak van egy dokumentum, amelyet bizalmasnak minősítettek, de valójában rajta van az interneten, és könnyen megtalálható, és már öt évvel ezelőtt az olasz hajótárságot kockázatosnak minősítette. A 12 hajó, amelyek olasz vizeken közlekednek, több mint 20 évesek ennél a társaságnál, és több mint 30 hajó, több mint 27 éves, és egyesek már 30 évesek is mások pedig már majdnem 40 évesek. Tehát nagyon elavult ez a flotta, persze, hogy ellenőrzés alatt el, meg tanúsítványa is vannak, de nagyon idős elavult ez a hajó flotta. Egyesek már fél évszázada működnek, és mindez hozzájárul a biztonsági helyzethez. Csak néhány példa, földközi tengeren, a FESZ társaságai például 77 méteres Agata, amely 73-ban került ellenőrzésre, amely Nápa és Iszkia között közlekedik, vagy mások 78-ban kerültek ellenőrzésre. Brindis és Valona között Albániában a Korzika Ferris, Sardinia Ferris hajója, amelyeket 74-ben validáltak, vagy az Európai Ferris Társaság hajóját is említhettem, amely ciprusi lobogó alatt hajózik, és a földközi tenger déli területein közlekedik az összes kockázattal, amelyet ezen elavult hajópart magával hoz. Nos, itt a parlamentben jelenleg dolgozunk az Adria Jón tengeri régióval kapcsolatos projekteken. Itt a hajózás is beletartozik ebbe. A TNT hálózatban hiányzik még egy folyosó, a Bári Ancona folyosó. Nos, a bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy bizonyos balesetek elkerülhetőek legyenek, de nagyobb legyen az ellenőrzés a tanúsításokat illetően is, amelyeket a nemzeti hatóságok végeznek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mivel a legtöbb kérdés ismert most már a bizottság számára, és nem a tanulmány szerzőjéhez intézték ezeket. Én azt szeretném kérdezni, hogy amikor a balesetekről hallanak, mi lenne a három legfontosabb pont önök szerint, amelyeket meg kell változtatni, hogy az ilyenfajta balesetek elkerülhetőek legyenek? Talán ezt be tudnák-e mutatni? Önök is válaszolhatnak mindketten, és aztán Karamica szúr következik. Ki kezdi? Önök dönthetnek erről. Äh, vielleicht nehmen wir dann Herr Karamitsos davor, dann haben Sie noch ein bisschen. Karamitsos urat vennénk előre. Right, okay, Sana, okay, I'll do that. Jó, hagyok nekik akkor időt, persze. Um, let's uh, first uh, start with the... Először is akkor kezdjük uh, azzal, hogy hogyan kell egy ilyen uh, balesethez közelíteni, mert ugye mindenki megpróbálta eltávolítani magától a problémát egy balesetnél, és ez nyilván gondokat okoz. Most olyan műveleti útmutatókon dolgozunk a tagállamokkal együtt, amelyek megmutatják a tagállamoknak, hogy kinek hogyan kell reagálnia egy veszélyhelyzetre. Van de Kamp eh, úr kérdésével kezdeném, emberi eh, hibákról beszélt. A két közelmúltbeli baleset egyikében mindenképpen erről volt szó. Eh, ugye arról a hajóról van szó, amelyet neki vezettek egy olasz, egy olasz szigetnek a kapitány hibájából ugye, e, és itt megint felmerül az utaslisták megbízhatóságának a kérdése egy ilyen balesetnél. Mert ugye ez a sajtót is rendkívül érdekli. Igazándiból ugye akkoriban a sajtó két dologgal foglalkozott ezzel, a hajóbalesettel, illetve a repülőbalesettel Ázsiában, és ezért ez a két baleset rendkívül komoly sajtónyilvánosságot kapott, és nagyon sok spekuláció jelent meg, nagyon sok téves információ, ezért is akartuk azt, hogy a hatóságok az utasokra és az utas listára vonatkozóan pontosabb információt adjanak ki. Bizonyos tanulságokat levontunk, remélem, hogy kevesebb, mint egy év kell majd az előzetes vizsgálati anyag nyilvánosságra hozatalához. Nyilván, ha olyan következtetésekre jutunk, amelyek ebben a vonatkozásban is segítenek, azokat is nyilvánosságra eh, hozzuk. Ebben az ügyben fontos tanulság a hatóságok számára az együttműködési kötelezettség úgy gondolom, hogy az olasz és görög hatóságok egész jól együttműködtek, e, ráadásul egy német vizsgáló is e, csatlakozott a vizsgálathoz. E, megnézzük majd, hogy ők a jelentésükben mire tesznek javaslatot, milyen pozitív változásokra tesznek javaslatot. Vannak olyan szabályok, amelyeket nemzetközi szinten javítani kell. E, itt a tagállamoktól beszerezzük az információkat, nem túl könnyű koordinálni ezt a munkát, de mindenképpen egy közös megközelítést szeretnénk e, a e, nemzetközi, tehát az IMON belüli biztonsággal kapcsolatos munkában. Azt szeretnénk, az EU koordinálna. EU egymás között legalábbis koordinált lenne. És hát hogy is mondjam, ugye a harmadik országok imó beli szerepvállalásánál azért azt meg kell jegyezni, hogy a biztonsági színvonalak igen eltérőek tudnak lenni. E, van, hogy egy lobogót a hajó gazdasági okokból hord, e, igazándiból versenyképességi, és olyan okai is vannak, hogy a biztonsági szabályokon tud megtakarítani. Mi azt szeretnénk, hogyha nagyon szigorúak lennének a szabályok, tehát kizárnánk annak lehetőségét, hogy lobogót változtasson egy hajó, csak azért, mert nem akarja betartani vagy a biztonsági, vagy a környezetvédelmi szabályokat az azt üzemeltető cég. Az IMO-val együttműködünk például vízkizáró ajtók vonatkozásában, tehát lehessen zárni az ajtókat, amelyek aztán nem engedik át a vizet. Ugye egyrészt van a műszaki aspektus a dolognak, és aztán a kiképzettsége a személyzetnek. Ehhez gyakorlatok kellenek, vannak tesztek, a hajókat tesztelik, nem mindig működik ez jól. Például a liftek sem működnek jól. Sajnos nem, nem megfelelő itt a, a helyzet. Egy képviselő a biztonsági hálókról beszél, hálóról beszélt, illetve arról, hogy hogyan lehet jobban együttműködni, hogyan lehet nagyobb biztonságot elérni. A biztonsági háló úgy gondolom, hogy összességében jól működik, de nyilván lehet rajta javítani. A szakértők folyamatosan vitáznak erről, illetve a végrehajtás módozatairól. De az EU támogatásnak is köszönhetően nagyon jó biztonsági rendszerünk van, illetve nyomon követő rendszerünk van. Tulajdonképpen jobb, mint a légi közlekedésnél, vagy más közlekedési módozatoknál a legújabb technológiát alkalmazza a rendszer. Tehát ez más célokra is kihasználható. Nyilván ezekről érdemes majd még beszélni. Őszinte akarok lenni önökkel, éppen ezért bevallom, hogy nem tudok arról az információról, amit a képviselőnő itt felolvasott, hogy az olasz flotta nagyon előregedett lenne. Ehm, nem tudok ilyen információról, Nyilván érdemes lenne megnézni ezt is. E, igazándiból nem az volt az első következtetésünk, hogy ez a baleset azért történt volna, mert az olasz flotta előregedett érdemes lenne talán, hogyha mi ketten felvennénk a kapcsolatot, és megbeszélnénk ezt az ügyet. Azt mindenképpen remélem, hogy tanulni fogunk ebből a balesetből, a Costa Concordia, a korábbi eset, hát ott nem sikerült tanulni belőle eleget. Azt gondolom, hogy most egy másik lehetőség van arra, hogy a vizsgálat következtetéseket vonjon le. Én találkoztam egyébként az olasz hatóság új vezetőjével, illetve asszisztensével két nappal ezelőtt. Nagyon együttműködőnek tűntek, és elkötelezettek az iránt, hogy a vizsgálati eredményből levonandó következtetéseket levonjuk. A tanulmány két szerzőjének szeretném megadni a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok. Van kérdés? Még egy kiegészítő kérdés Karamitas úrhoz. Még szeretnék valamit kérdezni. A szerzők is hozzászólhatnak, de aztán még kérdésem lenne. Karima? Nos, ugyanebben az irányba kérdezik, mint kollégám, úgy vélem, hogy most javaslatokkal kell előenniuk, amikor a Costa Concordiáról szólunk, vannak-e javaslataik, hiszen semmit nem mondtak ezzel összefüggésben. Meissner asszony, számomra is világos, nem akartam a tanulmány szerzőt megzavarni, nem voltam teljesen elégedett a válaszsal, mert először is ugye egy dolog az, hogy a vizsgálati jelentés egy év után rendelkezésre áll. Ugye ez egy dolog, a másik dolog az, hogy konkrétan átküldik-e hozzánk. Illetve mi van azokkal a szabályokkal, amelyeket most hajtanak végre, ezeket is mikor küldik át, mert nagyon érdekelne e, ez. Többször fel is tettem a kérdést, szeretném tudni, mikor kaphatjuk meg. Köci Sanszta. Amit a szúrnak adok még esélyt arra, hogy arra röviden válaszoljon, aztán megint önök jönnek. In, in, in the last question, I think... Uh... Az utolsó kérdést illeti, a, ugye egy év a szabály e, a vizsgálatra. Ami pedig a legutolsó e, kérdését illeti, a Flamilia ügyben végrehajtott vizsgálat eredménye, illetve az ajánlások, ezt, ezt ki tudjuk adni majd, amikor megérkezik. Ami a balesetvizsgálati szabályokat illeti, ezeket ugye a vizsgálatot az IMO-nak kell látni, nemzetközi szabályok vannak. Nyilván, amikor majd mi megkapjuk, akkor az önök segítségére is számítunk a jövőbeni szabályok megszövegezésekor. Tehát a, nyilván, amikor megkapjuk majd az utóbbi baleseteknek, a, az utóbbi időszak baleseteinek jegyzőkönyveit, akkor átadjuk önöknek. Egy évet mondtam, de hogyha korábban készen van a jelentés, és azok alapján lehet a jogszabályon változtatni, akkor mi nem fogunk, nem fogjuk azt halasztani. Említettem a nevek problémáját, hogy hogyan írják a neveket, az utasok neveit, keresztnév, családi név, ott már is lehetne akár bizonyos apró javításokat eszközölni a rendszerben. Ami a Costa Concordiát illeti, három vagy négy a tagállamokkal együtt Három vagy négy jelentéses javaslat készült el az IMO-ban a helyzetet javítandó. Ugyanis a Costa Concordia az egy nemzetközi hajó volt, általában nemzetközi vizeken hajózott, tehát ezért is akartuk az imo ból ül a megállapodást a tagállamokkal együtt elkészítettük a javaslatokat, és azoknak egy részét már valójában végrehajtották, illetve más részét most dolgozzák fel. Ezek egy része önkéntes javaslat. Azt várjuk a hajóüzemeltetőktől, hogy fogadják el és hajtsák végre ezeket. És hát később pedig ugye felmerülhet az, hogy kötelezővé tesszük. Létez volt. Köszönöm, most uh, megadom a szót az úrnak. Köszönöm, és uh, örülök annak, hogy kaptunk egy kis időt arra, hogy gondolkozzunk a kérdéseken. Hogyan lehet tehát megakadályozni a jövőben a baleseteket itt a konkrét esetben nyilván nem tudjuk, hogy mik az okai a balesetnek. But we have reflect- És hát ugye az, az is felmerül, hogy hogyan lehet ezekre reagálni. Három intézkedést azonosítottunk, megadom a szót a kollégának, vagy átadom a szót a kollégának, vannak olyan intézkedések, amikre javaslatot tehetünk, de visszautalva arra is, amit korábban mondtunk, és a harmadik tengerbiztonsági csomag vonatkozásában fogom megfogalmazni a javaslatokat, nem pedig konkrétan a decemberi balesetre vonatkozóan. Az első kérdés egy minőségbiztosítási és felügyi, felügyeleti rendszer, az ellenőrzések minősége, mindez már most is működik, komoly testületek és felügyelő rendszerek, felügyeleti rendszerek léteznek. Itt amit el kell érni, az az, hogy a lehető legmagasabb szinten működtessük ezeket a felügyeleti rendszereket, tehát azok működési minősége fontos. A második dolog a menekülési helyek. Itt megint koordinálni kell a tagállamok között, és korábban is beszéltem arról, hogy a végrehajtásban legalábbis lehetne eredményeket elérni, gyorsabb döntéshozatal, és úgy általában a végrehajtás. A harmadik dolog pedig szintén elhangzott már, a forgalom monitorozása és különösen az EMSZA biztonsági hálójának üzemeltetése, ami egyébként elég jól működik. Emellett nyilván az egyéni, egyedi balesetek megakadályozására is oda kell figyelni. Köszönöm szépen, és áttérünk a következő napi rendi pontra. úr nincs még jelen, tehát meg kell szakítanunk az ülést 17 óra 30-ig. Aztán folytatjuk. besonders leid wegen der Besuchergruppe. Sie dürfen Nagyon sajnálom, különösen a látogatócsoport miatt mégiscsak üdvözlöm Önöket, és aztán kövessék nyomon a vitánkat a későbbiekben.

wenn man eine Unterbrechung macht, ist ja immer nicht so ganz einfach, aber wir können jetzt fort. Talán lehetne folytatni, ha ezt a kis szünetet befejezzük. Szeretném üdvözölni Markus Ruahoyát, aki az nemzetközi ügyek igazgatója a DG movie és a tárgyalások állásáról fog tájékoztatni ennek az egyes egyezmények tárgyában. Megadom neki mindjárt a szót, és aztán megindítjuk majd az eszmecserét. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök mennyi időm van? Si sietünk? Ott van az előadás a dián, én csak úgy átfutok majd rajta. Voltak éppen két e, e, egyik e, témám van, az egyik a, a tárgyalások állása, a másik a biztonsági megalapodás. Tehát a termékek piacra helyezésére vonatkozó szabályok. Az első prezentációról több diám van, a másodikról három. Tehát, ahogy reggel bejelentették, én vagyok a légiközlekedés felelős igazgató, a többiek változatlanok. Úgyhogy remélem, hogy a főigazgatómmal kellemes eszmecserét folytattak reggel. A nemzetközi légközlekedés megállapodások területén együtt, egyre szorosabb az együttműködés a Lisszaboni szerződés óta. Így ezért szeretném megköszönni a TRAN bizottságnak a kivel együttműködés és az erős támogatást melyben részesültünk, Matthew Bolton és Fejehó igazgatók idején a horizontális megállapodásokat világszerte megvitattuk, valamint az átfogó légi közlekedési megállapodásokat, amelyeket a közös országokkal és kereskedelmi partnerekkel kötünk, mint Kanada, Egyesült és Brazília. kollégámnak adom a váltógombot. Magas prioritás számomra, hogy a Talán Bizottság elé jöjjek, ha meghívnak, és tájékoztassam önöket a lehető leggyakrabban a friss fejleményekről, és meghallgassam nézeteiket, javaslataikat. Az EU külső légi politikájának politikája meglehetősen új elem, logikai konzekvenciája a belső repülés, rep, légiközlekedési piac létrejöttének az Open Skies ítélet, Európai Bírósági ítéletből adódik. 2002-ben hozta ezt az Európai Bíróság, és ez szerint az Európai Unió exkluzív külső kompetenciát kapott, és a, a légitársaságok meghatározása tekintetében a két oldalú megalapodások alapján a közösségi jog megsértése esetén. De csak a szakértők maradtak itt a teremben, nyilván nem kell résztekre bocsátkoznom a hátteret illetően. A következő pontok rohadt szóljak. Az EU az elmúlt tíz évben elért kül légiközlekedés politikai külügyi intézkedései koordinált együttműködést hoztak létre a bizottság és a tagállamok szolgálatai között, és több mint ezer két oldalú megállapodás született, 120 nem EU, tagá, EU országgal. Ez megfelelő jogi kereteket teremtett, jogbiztonságot és konformitást. Jelentős előrelépés történt abban, hogy egy szélesebb körű közös légiközlekedési területet hoztunk létre a nyugati Balkán államaival, Marokkóval, Jordániával, Grúziával, Moldáviával és Izrael például valamint Ukrajna is ratifikálta a, a megállapodást, többet pedig most tárgyalunk. Az egyik, az elsők a Nyugat-Balkánnal és Marokkóval kötettek meg, ez 6 milliárd eurót hozott 2006 és 2011 között, a vestések szerint 40%-kal nőttek a díja. 2005 óta az EU átfogó légközlekedési megállapodásokat tárgyal a fő kereskedelmi és utána Államokkal, Kanadával vagy Brazíliával. Ám Európa tehát megrázta, jobban rázta meg a globális recesszió, mint más régiókat, és a nemzeti légitársaságok verseny pozícióját több kihívás is alásta. Ezért a bizottság 2012-ben egy új kommunikációt adott ki, a külső repüléspolitika kihívásait taglalva, ez a tanácsi konklúziókat is előrányzott. Ezek 2012-ben meglehetősen ambiciózusak voltak, és itt nagyon jó jelentés született Marinescu úr jelentéstevő részéről, köszönet neki. Stratégilag fontos, hogy Európa fenntartsa erős és versenyképes légiközlekedési iparát a globális hálózat központjában, amely az Európát összeköti a világgal, és itt a nyílt átfogó megalapodások feltételeit kell megalapítanunk ahhoz, hogy a főpiacokon üzleti lehetősége legyenek a jövőben is a légitársaságoknak. A fő partnerekkel való tárgyalási mandátumok tekintetében emlékeztem őket, hogy a tanácsi konklúziók meghatározták ezeket. Törökország, India, Oroszország, közöl-keleti és ASEAN országokról mint Kína vonatkozásában ezek a prioritások. Európa tehát végre lép, kell, hogy lépjen, hogy ne maradjon le az egyre jobban versenyző globális piacon. Ez több Európát és nem kevesebb Európát kíván meg a külkapcsolatainkban, és sokkal robosztusabb és erősebb külső politikát az EU részéről. Az elmúlt tíz évben bemutattuk, hogy Európa változásokat hozhat. Olyan eredményeket hoztunk el, amelyet koordinált tevékenység EU szint nélkül nem tudtunk volna soha elérni. Ezrában kell tovább haladnunk, hogy megvédjük az európai érdeket, és erősítsük az európai légközlekedési ipar versenyképességét, annak érdekében, hogy növekedjen a gazdaság, munkahelyeket teremtsünk, és az állampolgárok is mindez használt Így 2015-ös munka program és légközlekedési csomag is ezt irányoz elő, ezt Mosádó főigazgató mutat, mutatja be önöknek. A külső része, a, a kül kapcsolati része is nagyon fontos ennek. A közlekedési bizottsággal és az Európai Parlamenttel általában is egyeztetni szeretnénk, amikor előkészítjük ezt nagyon fontos csomagot, amely szerintem átfogó és koherens európai politikát irányoz majd elő, és amely belső és EU-ra fókuszáló és külső külkapcsolati intézkedéseket is javasol majd. Néhány szót az ország specifikus elemekről, néhány országot taglalva, elnök úr, ha megenged, ha van rá időnk. Tehát 2015-ben a cél az, ahogy látják a dián is, szeretnénk véglegesíteni a tárgyalásokat, befejezni és lezárni a megállapodást Brazíliával. Egyszer ez már el kudarcot fulladt, nem, Brazíliának nem írta alá Brüsszelben a megállapodás annak idén, ez nagy csalódás volt mindenki számára. Újra kell tehát vizsgálni konkrétabban, specifikusabban ezt a megállapodást is, új megállapodás, új eh, megoldásokat javasolva, nem csak, brazili, nem csak a brazil, hanem a saját eh, légitársaink számára is. Fontos, nagyon fontos prioritás, hogy az Ukrajnával aláírják a megállapodást, be kell mutatnunk, hogy ez, ez a szolidaritás jele is egyben, mert hogy Ukrajna nagyon nehéz helyzetben van. Amint tudják, vannak megoldatlan kérdések a két fél között. Az Európai Bizottság már kötelezettséget vállalt mind a két tagállam, mind az érintett tagállamok tekintetében. Bármely megoldás, amely működőképes lenne, amely fennálló probléma megoldására, előre vinni a meg, Ukrajnából megállapodás ügyét, a, nagyon fontos, hogy Ukrajna bevonjuk a közlekedési Európa légi családba és a csatlakozni az országokhoz, amelyekkel megállapodást kötöttünk, méghozzá mi hamarabb. A harmadik pont a a öbölmenti államokkal folyó párbeszéd. Nagyon fontos hogy versenyképességi szempontból reméljük, hogy a öbölmenti államokkal való párbeszéd tovább folyik, valamelyik ottani országban, az előző Brüsszelben volt, és elkezdjük tárgyalni komolyan a nyílt és méltányos versenyfeltételeket az érintett országokkal a térségben. Aztán az ASEAN partnerekkel folyó tárgyalásokat is folytatjuk, mint tudják, Kína egy külön több oldalú megalapodást kötött az ASEAN országokkal, és ez, ez két oldalú megalapodások követték az ASEAN beli egyes államokkal, és úgy tűnik, hogy ez elindított egy nagyon hatalmas növekedést az ASEAN és kínai piacok között. Ez egyik irány, amit mi is vizsgálunk, hogy egy csoportról csoportra, csoport-csoport közötti megoldás szülessen, és az azánban levő egyes országok, amelyek nyíltabbak irányunkban hamarabb lépesen ebben, mint mi. Az egy növekvő piacról van szó, fontos, fontos volna ott a lehetőségeket úgymond megcsapolni, kihasználni az üzleti lehetőségeket. Több tagállam nem csak személyforgalmat folytat, hanem teher áruforgalmat is, légiforgalmat ezek az országokkal, úgyhogy természetes lenne az, hogy kiaknáznánk ezeket a piacokat a saját számára. Kína jelen pillanatban inkább a biztonsági kérdésekkel foglalkozik, csak úgy, mint Japán, a Báza négy betűs kifejezés fedi ezeket a biztonsági kérdéseket. Szeretnénk újra kapcsolni, vagy úrintani vagy újra mit csinálni az Indiával való kapcsolatainkat. Tehát ez nem könnyű, ez két partner kell, hogy, hogy a párbeszéd induljon. Ami bátorító, az, hogy India az IKEA főtitkársági címére jelentkezett. Ez lehet, hogy arra készítem az Indiát, ez a pályázata, hogy az Európában való párbeszédet újra gondolja. Törökországgal vannak nehézségeink, vannak persze érdekeink is, ahogy látták az anyagunkban, Törökország a lista elején áll, reméljük, hogy Törökország összedi magát és megköti a horizontális megállapodást, mert jelenleg már egy éve, négy éve ügyködnek rajta, úgyhogy ez meglehetősen, meglehetősen sok kérdést vet fel, hogy mennyire motivált vajon a török fél az európai integráció irányába, vagy csak a piacokról való belépés előnyeit szeretné kielvezni, és más nem. Mexikó nagyon természetes partner volna Brazília után, hatalmas piac, hatalmas potenciállal, aztán ott van Örményország, amely szintén jelezte érdeklődését és igyekszik kifejleszteni saját külpolitikáját, és üdvözöljük. Kicsi ország, a kaukázus közepén, de hát fontos, hogy legyen lehetőség nekik is, ha ezt akarják. Tehát a fő partnerünk a méltányos verseny és a 868-2004-es rendelet megújítását illetően, ugye ez nem meríti 2015-ös cselekvési listát, ám azt reméljük, hogy visszaáll, mi újrakezdhetőek lesznek a megbeszélések a stratégiával kapcsolatban átfogó megalapodás szakpolitikai politikát előrányozva a külső partnereinkkel. A másik kérdés, amit nem tudunk átugrani, a légitársaság tulajdonjogi szabályai jelen pillanatban több ügyet kísérünk figyelemmel a nem európai befektetési szabályok, európai vállalatból befektetési szabályok alapján. Egyesült Államokkal pedig van egy közös vegyes bizottság ülésünk jövő héten, amely megvizsgálja a közös érdeklődésre vonatkozó kérdéseket. A TTIP-nek is van légi forgalmi eleme, ez nem tűnik túl ígéretesnek, mert a felek mintha nem akarnák tárgyalni róla. Az ICAO keretében pedig van egy hatalmas, lesz egy hatalmas és biztonsági konferencia két hét múlva Montrealban, és ezen részt veszünk, megvizsgáljuk a konfliktuszónák helyzetét, a repülőgépek nyomon követősének lehetőségét, mindezek aktuális kérdések, a sajtóban is látható ez, és mi szabályozók is kell, hogy a, az adatok, a tények, számok alapján foglalkozunk ezekkel. Én a 2015-ös kitekintést itt be is fejezném, és be is fejezném prezentációmat, inkább a kérdéseket hallgatnám meg, ne, hogy elunják azt, hogy csak én beszélek. Köszönöm, elnök úr. Who was the first? Jackie Foster. What? Az első, Jackie Foster? Nem lett meg. Michael, örülhetsz neki, hogy itt vagyok. Nos, Köszönöm, nagyon érdekes előadást hallottunk, és valóban ön is mondta, hogy vannak köztünk olyanok, akik már 10-12 évvel ezelőtt itt voltak a parlamentben, és teljesen érthető volt, miért kezdtük el ezt. Nyilván a bizottság abban, amit elért, abban sikeres volt. Én Brazília vonatkozásában kevésbé vagyok optimista, nem az ilyen légiszolgáltatási megállapodásoknál az látható, hogy vannak olyan országok, amelyekkel könnyebb üzletelni, másokkal nehezebb. E, olyan országokról van szó, amelyeknek például a biztonsági szintje eltérő. Tehát e, külön-külön kell ezeket az országokat e, szemmel tartanunk. Persze jó lenne, hogyha érnénk el eredményt, én voltam az árnyék előadó annak idején. A bizottságban nem töltünk túl sok időt ezzel a témával, mert leginkább úgy megy a dolog, hogy a bizottság foglalkozik vele, néha eljön hozzánk, és akkor beszélünk egy kicsit erről a témáról. De ahogy ön is mondta, van egy sor olyan terület, ahol érdemes lenne haladást elérni, és azok az ábrák, amiket láthattunk, az, azok hasznosak, mutatják, hogy hol értünk el eredményeket és hol nem. Ugyanakkor nincsen menetrend, nem azon megállapodások vonatkozásában, ahol nem kezdtük még el a munkát, hanem ahol elkezdtük a tárgyalásokat. Érdemes lenne beszélni nekünk, akár zárt ülésen is, arról, hogy hogy, hogy milyen menetrenddel próbálnak tárgyalni, csak hogy tudjuk, hogy milyen stádiumában vannak a tárgyalások, stádiumokban vannak a tárgyalások, illetve hogy ténylegesen elkezdtek-e, elkezdődtek-e. És aztán a koordinátorok egyik-másikat elkülöníthetik a többitől, az árnyék előadók segítségével, mert tudjuk, hogy egyes tárgyalásokat igazándiból még el se kezdtük ez jó lenne. Viszonylag egyszerű formában be lehetne ezt mutatni nekünk. Én egyébként sem szeretem a bonyolult dolgokat. Tehát ilyen kivetítés ábra, kivetített ábrákon, hogy hol tartanak a tárgyalások. Ami pedig a biztonságot illeti, anélkül, hogy érzékeny dolgokat kiadnánk, szintén lehetne egy részletesebb tájékoztatást kapni. Ennyit mondanék én a légi közlekedési megállapodásokról. Érdemes lenne majd azt is megtudnunk, hogy Montrealban mi zajlik, és a TTIP is érdekes lesz, mert a mi bizottságunkra is tartozik a TTIP bizonyos aspektusa, és végezetül egy dolgot még mondanék, nem feltétlenül azért, hogy beszéljünk róla. Ön említette Gibraltárt, ma is már többször felmerült Gibraltár ügye. Éppen most van egyébként Gibraltáról egy kiállítás egy parlament a parlamenten belül. Én nem akarom Spanyolországot bántani, de amikor 99-ben én a parlamentbe elkezdtem a munkámat, Loyola de Palacio volt a biztos, elkezdtük a az EASZ-t, illetve az Egységes Európai Égboltot, ott kezdődött a jogalkotási munka ezen a területen, akkor soha nem merült fel az, hogy a spanyoloknak valami problémájuk lenne Gibraltár státuszával. És aztán a 2006-os megállapodás, amit ők meg akarnak választ, megváltoztatni, az, az, az igazándiból csak két éve merült fel. Ismerjük Tudjuk, hogy miért probléma ez. Nagy-Britanniának ezzel soha nem volt problémája. E, Gibraltar az egységes piac része, e, gyakorlatilag mindent aláír Gibraltar minden teljesít például a légiközlekedésben is, ugye ők nem jöhetnek ide, nincs saját képviselőjük, a brit képviselők képviselik őket itt. Mi nem akarjuk, a brit kormány nem akarja azt, hogy valamit blokkoljunk, mi a Single Sky hívei vagyunk, amellett kiállunk. Itt egy kis területről, kis népességről van szó, Szeretnénk, hogyha az egész piac versenyképes lenne, különösen EU-amerikai e viszonylatban fontos a megállapodás. Én azt remélem, hogyha a kollégáink, eh, én magam is golfozni szoktam, néha Spanyolországba is golfozom, nagyon jó lenne, hogyha egyszer nyugodt légkörbe tudnánk egyet golfozni és megbeszélni ezeket a dolgokat. Ami a, az EU-amerikai kapcsolatrendszert illeti, nehéz volt annak idején a, eh, az Open Sky megállapodásnál, eh, és sokakat nem is érdekelt a téma, noha fontos téma volt. Ugyanakkor mégsem ellenőrizzük ezt a megállapodást igazándiból, és mégsem tartjuk a magunkénak. Tehát időről időre jó lenne, hogyha a bizottság beszámolna ezekről a tárgyalásokról, akár zárt ajtók mögött is, azt is támogatom. Ugyanis amikor tárgyalnak, akkor én megértem, hogy nem mindent lehet feltárni, de van olyan információ, amit átadhatnának nekünk. Köszönöm, hogy eljött ide a bizottságba, és örülök neki, hogy komolyan veszik a munkájukat. Kallas úrral is nagyon jól együttműködtünk. Jó, hogy a bizottságban megint van valaki, aki érti ezeket a, az ügyeket. Összességében is jó a munkakapcsolatunk a bizottsággal. Egyébként általában egyetértünk, néha nem fontos dolgokról. Az ECR frakció nevében mindenképpen köszönöm a munkáját. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr az Azerbajdzsánnal való megállapodást is felsorolták, mint folyamatban levőt, e, és 2000 és aztán később eltűnt. E, nem tudom, hogy ott tartalmi problémák vannak, vagy milyen probléma van. E, és másik javaslatom, hogyha a TTIP-ben a légiközlekedés prioritásként lehetne meghatározva az, az nagyon jó lenne, mert Foster asszonyjal egyetértek, fontos. Jó lenne erről is tárgyalni az amerikaiakkal, amikor a ttp et tárgyaljuk. Köszönjük. Köszönöm, Diterko, Köszönöm. Rajó úr. Ez egy nagyon optimista bemutató volt. A Jackie-hoz ehhez a mondatokhoz kapcsolódnék. A konkrétabb kérdésem, milyen kihatását látja a Gibraltar konfliktusnak eh, a harmadik országokkal kötendő megállapodásokra, hiszen ez az ügy minden blokkol a közlekedéssel kapcsolatban az EU-ban, és ennek kihatása lehet harmadik országokkal való megállapodásokra eh, is? Aztán a légi közlekedés a harmadik országokkal addig nem valósulhat meg megalapodások formájában, amíg nem jön létre az egységes európai égbolt. Melyiket akarjuk előrébb venni? És a harmadik a TTIP témáját, illetően szabadkereskedelem és beruházási megállapodás Amerikával. Hogyan látja ennek a viszonyát? Az amerikaiaknak nincs érdekük ez iránt, nekünk van-e érdekünk abban, hogy ezt a témát kihagyjuk a TTIP-ből. Elnök, köszönöm. Dominik Riké következik. Elnézést, hogy késedelmesen érkeztem. Nem tudom, hogy említették-e már ezt, talán már felvetődött a kérdés. Ha ö, így van, akkor ne is válaszoljon. Itt a arra a megalapodásra utalok, ami már egy ideje padhelyzetben van. A légi közlekedési szabályozást, illetően Európában nem akarok visszatérni arra a vitára, ami itt blokkolás alá került, hiszen ennek vannak olyan elemei, amelyek zavarják a téma előre haladását. Nagyon súlyosan megszenvedi ezt az egész ágazat, A közlekedés, a közlekedési ágazat két éve vagy három éve az a ez a probléma fennel egy rendkívül kritikus időszakban. Itt az imént felvetődött a miniszter úrral és azelőtt még a biztos úrral is, hogy itt a politikai blokkádokat le kellene bontani, hiszen ez a dosszié már szinte teljes mértékben véglegesítés előtt van. Ja, der nächste bin ich. Ich habe zwei... én vagyok, két kérdésem lesz, először is. Vannak itt intézményközi kérdések nyitva, hiszen az Európai Bíróságnál a panaszos a bizottság a tanács ellen, és a parlament is csatlakozott ehhez a perhez, és ez elakasztotta a további megalapodások. Ön szerint ez mikor oldható fel? Mikor történik a döntés arról, hogy ne legyen tovább blok, blokád. A második intézményközi intézményközi A második a TTIP-pel kapcsolatos. Dieter Koch azt mondja, az amerikaiaknak nem volna érdeke az, hogy a TTIP-be tegyék a légi közlekedést. Persze ez világos, hogy miért, mert hatalmas előnyük van, ennek semmi köze a méltányos versenyhez. Az amerikaiak kihasználják az európai belső piacot, a német, az amerikai légitársaságok Berlinbe, Londonba, Párizs, Madridba repkednek, az európai légitársaságok meg csak oda mehetnek meg vissza, ám New Yorkból, Los Angelesbe, San Franciscoba, Chicagóba nem repkedhetnek évek óta. Mert az Egyesült Államok az Európai Uniót nem is meri el intézményként. Ez olyan szégyentelen dolog, és annyira hátrányos, hogy nem is lehetne beszélni semmiféle megállapodásról azelőtt, mielőtt az USA, az eu mint intézményt nem ismeri el, már 50 éve. Minden állammal meg, két oldal megállapodásokat kötnek, kivéve az Európai Uniót, az Egyesült Államok továbbra sem teszi ezt, persze ebből hatalmas gazdasági előnye van. Ebből jön a kérdésem. Ő miért gondolja egyáltalán azt, hogy a TTIP-ben bármi kijön Európa számára, hogyha az Egyesült Államok csak akkor ír alá valamit, ha neki van előnye belőle. beszélnek 50 ezer meg 500 ezer munkahelyről, aztán ugye, csökken ez a szám. Kérdés, hogy hol lesz ez a sok munkahely? Itt Európában vagy oda át? És miért nem kötjük meg magunkat, hogy miért elkezdünk bármiféle tárgyalást, miért nem követeljük meg, hogy a légi közlekedés és a tengeri hajózás közlekedésben az Európai Uniót, mint intézményt ismerje az amerikai fel. Most pedig válaszolhat az összes kérdésre, nem csak az enyémre persze. All right, thank you very much. Thank you for kind words. Thank you for... Köszönöm a kedves szavakat, kérdéseket, nagyon egyértelmű kérdések voltak. Az elnök egyik kérdését nem értettem meg. E, utalt az Európai Bíróságra. E, mire utalt pontosan, mert e, amikor a közösségi jogszabályok horizontális alkalmazásáról van szó, az egy 2002-es jogeset, Arról tudnék beszélni, de szerintem ön másra gondolt. Mire gondolt konkrétan? amikor Európai Bíróságot és Parlamentet, Tanácsot emlegetett, csak hogy tudjam, hogy mit válaszoljak. Az mit USA. Első az Izland, Norvégia és az USA-val kötendő megállapodás volt 2011-ben lezárultak a tárgyások más két további tárgyást illetően, de a bíróság véleménye miatt nem lehet véges határozatot hozni. Erről van itt szó. Thank you, Chairman. I just needed that and I needed to consult. To... Szükségem volt erre a plusz információra, illetve konzultáltam egy kicsit, hogy megfelelő választ adjak. Nos, ami az elejét illeti, Madame Foster elnök, asszony javaslata, hogy zárt ajtók mögött beszéljünk, az jó, jó ötlet mert nyilvánvalóan titkot nem adhatunk ki, tárgyalásokban vagyunk, mert különben nincs értelme a tárgyalásnak, tehát én magam is szabadabban beszélnék, zárt ajtók mögött kell, hogy legyen az embernél valami, ami, amivel alkudozhat, tehát én egy nagyon jó ötletnek tartom ezt, és hajlandó vagyok eljönni és áttekintést adni például az amerikaiakkal tartandó jövő heti tárgyalásunkról. Nagyon nehéz szakaszában vannak a tárgyalások, alapvető kérdésekben megkérdőjelezzük az amerikaiak értelmezését, és igazándiból itt ugye a mi cégeink gazdasági érdekeiről van szó. Tehát e, ezt a lehetőséget üdvözölném. Volt a TTIP-pel kapcsolatban egy nagy kérdés, így aztán össze is vonnám a részkérdéseket, és a TTIP-re akkor egyszerre válaszolnék. Mi a magunk részéről azt javasoltuk, hogy a légiközlekedés az szerepeljen a TTIP napirendjén. Nekünk az volt fontos, hogy a tulajdon és ellenőrzés problémáját nem oldottuk meg, amikor az átfogó dolgokról tárgyaltunk az amerikaiakkal, tehát ez továbbra is ott van az asztalom. Itt nem arról van szó, hogy az európai oldalról mi eh, enyhébb eh, tulajdoni, illetve ellenőrzési szabályokat alkalmazunk, hanem egy, eh, egy roadmapre van szükség. Egy egységes piacon elismerjük egymás jogát, hogy befektessünk egymás cégeibe. Ez a mi politikánk, és ez számunkra továbbra is a, a TTIP tárgyalás egyik fő fókusza. A partnereink ebben nem igazán akarnak velünk egyetérteni. Ugyanakkor a bizottság, az Európai Bizottság eh, irányvonala nem változott, eh, ennek megfelelően járunk el. Ami pedig a szolgáltatások részt illeti, illetve a piacnyitási eh, dolgot illeti, az, az nem része a beruházási szerződésnek, hanem az Egyesült Államok, illetve az Európai Közösségek közti átfogó megállapodás részét képezi azt, annak a szerződésnek, amely, amely most van. Egyetértek azzal, hogy egyoldalú az a rendelkezés, ugyanakkor a, amikor arról beszélünk, hogy amerikai cégek hozzáférhetnek az EU-n belüli útvonalakhoz, akkor azt lássuk be, hogy már korábban is mielőtt aláírtuk a megállapodást, hozzáférhettek EU-n belüli útvonalakhoz, mégpedig kétoldalú megállapodások alapján. Ezt mi ötödik szabadságnak hívjuk, ezt nem kabotásnak nevezzük, eh, hanem eh, gyakorlatilag ugye ez egy kapcsolódó, illetve rászállító járatokról van szó, ez nem kabotás eh, de említettem akkor a kabotás szót. Amikor amerikaiakkal találkozom, említem azonnal, e, nem hajlandók róla beszélni, visszautasítják, de tárgyaló, e, tárgyalóként elmondhatom e, önöknek, hogy mi mindig kifejezzük azt, hogy szeretnénk hozzáférni az amerikai piachoz. Aztán a branding, a Fly American, stb. azt jelentik, hogy a mi üzleti vállalkozásaink korlátozás alá esnek Amerikában. Ezek azonban olyan viták, amelyeket minden hat hónapban lejátszunk, és én magam erre korlátozom most magam, tehát erről többet nem tudok most mondani, amennyiben lesz egy zárt ajtók mögötti megbeszélés, akkor erről többet beszélhetek, mert itt felmerülnek érdekes kérdések, és nem csak a személyszállítás, hanem a teherszállítás is, és tényleg itt most befogom a számat, mert nem akarok ennél többet mondani nyilvános ülésem. Ami a marokkói megállapodást illeti, volt egy kérdés, Riké úrtól, ugye? És aztán volt ez a bíróságra vonatkozó kérdés az elnök úrtól. A közösségen belül van egy intézményes vita, ez azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy az aláírt megállapodásokat betartsuk, mert minden megállapodásban szerepel az, hogy annak a megfelelő részeit végrehajtjuk, és a ratifikálásnál jön el a vita ideje, amikor vitatkoznak a gyakorlatilag alkotmányos vita zajlik az EU különböző szereplői között, de ez nem tud bennünket megakadályozni abban, hogy hasznot húzzunk a megállapodásokból, például a marokkói megállapodásból. Mielőtt aláírtunk Marokkóval, a tunéziai kapcsolataink ebben a vonatkozásban jobbak voltak, és ezt mutatta az ábra is, eh, a, a piac mérete, illetve árak vonatkozásában. Ugye Marokkó meghozta azt a politikai döntést, hogy megnyitja a piacát Európa előtt, illetve ezzel verseny nyomás alá helyezte a saját cégeit. Nem tudom, meg tudom ezt az ábrát még egyszer mutatni, jó lenne. És azt látjuk, hogy Marokkó, és mi is hasznot húztunk ebből a megállapodásból, tehát arra a kérdésére, hogy vannak-e problémák, azt tudom válaszolni, hogy, hogy apró végrehajtási problémák vannak, de olyan politikai problémák, amiről nekem itt be kell számolnom, olyan nincsen. Még az olcsó légitársaságaink is elég jól tudnak terjeszkedni a marokkói piacon. Okay, but that's the safety presentation. Okay, let it be then. A, ez a biztonsági előadás volt, mindegy, nem erre gondoltam, hagyjuk. Mm, Azerbajdzsán, that was a question. So... Azerbajdzsáról volt még egy kérdés. Mi 2012-ben, ugye? 12, ugye? Akkor kezdtük. The first round and we, we... Volt az első forduló? 13-ban. 2013. januárjában uh, Azerbajdzsán is rendkívül motiváltan vágott bele a uh, tárgyalásokba. Most, most mi készek vagyunk, uh, ők azonban, és mi akarunk is eredményeket elérni, ugyanakkor az azeri légitársaság elég jól be van csatornázva az elnökhöz. És hát mi persze bármikor készek vagyunk tárgyalni. A mandátumunkat felvázoltuk, a javaslatunkat felvázoltuk, hát fordítási munkálatok folynak. Ez az egyszerű válasz. Azt hiszem, hogy ezzel mindenre válaszoltam. Hogyha érdekli önöket, van egy másik rövid előadásom is. Ah, yeah, the Morocco slide is now on the, on the floor, on the, on the, on the screen, so you can see. Mr. Rike. Itt van az ábra, amit ön keresett, Riké úr. Ezt szerette volna megnézni, ugye? E, ott is van, ott is van e, e, monitor. Jó, és ezzel be is feleztem a, fejeztem a válaszomat. Hát Köszönöm, akkor ezt a napi pontot zártuk volna is. Az egyebek vannak még hátra. Nem jelentkezik senki, akkor nem. Akkor zárom az ülést, mindenkinek jót kívánok, minden jót kívánok a következő ülésünkig. Ön, önön áll, elnök úr, de van még néhány diám a légi légközlekedési biztonsági megalapodásról. Néhány perc lenne csak, később van tudom, de akkor tájékoztatnám önöket, és akkor én megörülnék ennek, hogy megtehetem. Ám tegyük, nem volt világos. Keresett egy másik diát, úgy tűnt nekem, hogy nem találta, és akkor... Nem, nem, még a tanulási folyamatban vagyok. Néhány szót akartam mondani a kétoldalú légbiztonsági megállapodásokról. Vannak ugyan átfogó megállapodásaink, ám vannak kétoldalú biztonsági, légközlekedés biztonsági megállapodásaink is. Ezeket akartam bemutatni röviden. Nos, alapvetően EU-USA megállapodásunk van, EU-Kanada, és EU-Brazil megalapodásunk. Ezek mindegyike tartalmaz biztonsági elemeket, tehát az összes átfogó megállapodásunkban vannak biztonsági eh, aspektusok és elemek. Az elsőt 2008. júniusában írtuk alá, 2001 ben lépett életbe Kanadában hasonlóképpen, mint az USA-val, Brazíliával pedig 2013. augusztusában. Mint tudják, ezek az országok fő gyártók is, úgyhogy kétoldalú érdek fűződik ahhoz, hogy elfogadjuk egymás termékeit, és az ő rendszereik elég magas normákat bírnak, akkor elismerjük azokat kölcsönösen. Röviden, ez tetszett egy olyan ö, jogi eszköz, amely a párhuzamosságokat küszöböli ki, miközben tartja a biztonságot az általános légiközlekedési kapcsolatok kerében arra törekszünk, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket, tehát a Bombardier, vagy a Boeing, vagy a, a többi cég esetében nyilván az a cél, hogy az ő biztonsági szintjük azon a szinten legyen, hogy ne kelljen újra bevizsgálni az európai hatóság részéről ezeket a termékeket. Ez a cél tehát magáért magáért beszél. Patrikhoz lehet fordulni a konkrét kérdésekkel az önök részéről, mert az Európai Biztonsági Hatóság, Légbiztonsági Hatóság, amely végrehajtja ezeket a megállapodásokat, az, oda lehet tehát fordulni a végrehajtásokkal kapcsolatos kérdésekről. Ez egy megállapodás, amely elismeri a másik rész, másik fél, a partner magas szintű légiközlekedés biztonsági sztenderdjeit, és szabályozás együttműködés is folyik ezen a területen. Miért vetjük fel ezt a témát önök előtt? No, csak hogy tudják, ugye Japánt és Kínát említjük gyakran, Kína lesz a következő nagy partner, amely érdekel, érdeklődést mutat az irányban, hogy egy kétoldalú ilyen megállapodást kössön velünk. Még nem kértünk tárgyalási felhatalmazást, de az ügyjel foglalkozni kell, mert ipari érdekünk fűződik ehhez. Az Airbus gyártják Kínában, egy A, Airbus A320-as gyár Kínában. Fontos, hogy ez, ez is a 350-es típus megjelenjen a kínai piacon. A kínaiak meg szeretnének elkezdenék az ő termékeiket az európai piacra hozni. A Kobak repülőgépük a, a, a zászlós hajója mindennek, de az még nincs kész. Kína stratégiája tehát az, hogy bizalmat szeretnének, bizalmi üzlet szeretnének építeni, ahogy az amerikaiak tették annak idején. Amikor az elindult, senki sem gondolta, hogy ez, ebből lesz valami, és aztán elkezdtük, hogy a kevésbé bonyolult termékektől a magasabb bonyolultságú termékek felé haladva, kiderült, hogy nincs, nem kell megkettőzni az FA bevizsgálásait, az amerikai tanúsítványokat, és az egyes Airbus termékeket is sújtotta ez, úgyhogy jó volt ezen túllépni. Hasonló helyzet a kínaiakkal. A kínaiaknak jelenleg nincs tapasztalatuk a, a tanúsítványok és a, a komplex termékek piacra területe, mint egy nagy repülőgép. Úgyhogy ez volna a stratégiánk, ez a háttér ennek, ezt szerettem volna önöknek elmondani, miért tárgyalunk a kínai féllel. Mi nagyon nyíltak vagyunk, ám a bizalomépítésre szükség van, ahogy Kalaszal elnök mondotta korábban, meg Barozó elnök is annak idején barátainak, akik a bizottságba jöttek azzal, hogy kérték, hogy, hogy, hogy a biztonsági sztenderdek nekünk nincsenek biztonsági barátaink, mondotta Barózó akkor. Hát ez ma is az iránymutatás. Japán a másik fontos terület, ők is gyártanak, a Mitsubishi, ha jól tudom, és vannak ipari érdekei tehát a, a, a japán félnek is, ám a cunamit követően, meg a, a japán piac megnyitás után kicsit lelassulni látszanak az együttműködési törekvéseik más ügyekben is, de abban tehát van időnk, ugyan, de Japán lesz a másik prioritás. Ezzel zárnám a kétoldalú légiszolgálati megállapodásokról szóló beszámolómat, remélem nem volt túl hosszú. Nem, nem volt. Van-e kérdésük ezek kapcsolatban? Ha nincs, eleget dolgoztunk ma, meg tegnap, köszönöm a részvételüket, és zárjuk az ülést jövő hónapig. Köszönöm.